morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, mondja az elnök asszony. Henész asszony, csodás a hátizsákja, de kérem most már üljön le. Elnézést kérek, hogy késve kezdjük. Ma délelőtt először is a Lisszaboni szerződés kihatását tárgyaljuk az igazság jogérvényesülése és szabadság térségére illetve az új szerződés hatályba lépésének kihatásairól beszélünk. Ezután pedig a SWIFT-ről és a PNR-ről fogunk beszélni Jonathan Fo úr jelenlétében. Úgy tudom, hogy tízkor érkezik, úgyhogy azt javasolnám, hogy most rögtön kezdjük is el a munkát. Ahogy mindannyian tudják, tegnap óta új rendszer szerint dolgozunk, és ma délelőtt azt fogjuk megbeszélni, hogy ennek milyen kihatásai lesznek, főként az Európai Parlament új szerepére, illetve kihatására a nemzetközi megállapodásokban, illetve az alapjogi karta kihatásairól beszélünk majd. Most már tudjuk, hogy ez jogilag kötelező, bár igazság szerint nem igazán világos számomra, hogy ez mit is jelent pontosan, és az opt-outoknak milyen kihatásai lesznek. Először is Passzosz úrnak fogom megadni a szót a jogi szolgálattól, aki volt olyan kedves, és egy feljegyzést szétküldött néhány fő ponttal, hogy föl tudjunk készülni erre az ülésre. Úgyhogy Passzosz úr, hogyha megengedi, akkor meg is adnám önnek a szót, és tartson egy rövid bevezetőt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogyan említette, egy vázlatot készítettem, ami a ma délelőtti vitát talán megkönnyíti. Úgy gondoltam, hogy három részben fogjuk megtartani ezt az előadást. Először is az, hogy honnan indultunk, hova érkeztünk, a nizzai szerződést és a lisszaboni szerződést összehasonlítom, a második részben pedig részletekbe bocsátkozunk a jelenlegi helyzetről, azon megállapodások tekintetében, amelyeket a tanács már aláír, de még nem zártak le és ha lesz elegendő idő, akkor talán érdekes lenne egy eszmecserét tartanunk arról is, hogy ez a szakbizottság hogyan fog cselekedni, eljárni a jövőben a nemzetközi megállapodásokra vonatkozó tárgyalások tekintetében. Elnök asszony, nem hiszem, hogy szükség van arra, hogy részletekbe bocsátkozzak arról, hogy a 24-es cikknek melyek voltak a rendelkezései, de nagyon röviden mi volt korábban a helyzet? Hát az, hogy egy kormányközi struktúrát alakította ki a szabadság, igazság jogérvényesülése területén, ez pedig a KKBP-vel kapcsolódott össze 24 és 38-as cikkek a KKBP-re, illetve a bel- és igazságügyre vonatkoznak. Olyan jellemzői voltak ennek, amelyek már nem érvényesek, Például volt egy tárgyaló, egy bizonyos tárgyaló fél, amely nem feltétlenül a bizottság volt, hanem például a tanács elnöksége, az egyhangú döntési mód a tanácsban, illetve a bizottság szerepe, amely csak biztathatja a tanácsot, illetve a tanács elnökségét, tulajdonképpen jogi szempontból nem volt szerepe, a parlamentnek pedig szintén nem volt semmiféle kihatása az igazságszolgáltatási témákra. Aztán pedig ott volt annak lehetősége, hogy a tagállamok egyfajta nemzeti tartalékkal, illetve fenntartással rendelkezzenek, amelyet alkalmaztak számos alkalommal, olyan megállapodásoknál, mint például a PNR, a tagállamok itt felhasználhatták ezt a lehetőséget, a 24-es kötös bekezdésében szerepel ez, ami azt is jelenti, hogy az intézkedések alkalmazásáról a tagállamok dönthetnek, olyan megállapodásoknál, amelyek problémát jelenthetnek. Most pedig a Lisszaboni szerződéssel egyértelmű jogi személyiséggel rendelkezik az Európai Unió, ez a 47-es cikkben szerepel, és minősített többségi szavazás az általános a tanácsban, illetve a parlament és a tanács az együttdöntési eljárásban fognak együttműködni. A Lisszaboni szerződésnek az az érdekessége, hogy egyetlen rendelkezés tartalmaz a nemzetközi megállapodásokról szóló tárgyalásokról. Ebbe eh, beletartoznak a KKBP megállapodások is. Ez a 218-as cikkben szerepel egészen pontosan, és ez eh, részletezi azt is, hogy a tanács miket tesz, amikor egy tárgyalást kezd megállapodásokról, ki a tárgyaló fél, hogyha ez egy tárgyaló csapat, akkor kidönt. Az általános szabály az, hogy a tárgyaló fél a bizottság, kivéve, ha egyértelműen KKBP témáról van szó, amikor ugye a főképviselő lesz a tárgyaló fél. És az alapszabály az önök szakbizottsága szempontjából nagyon fontos, hogy beleegyezésüket kell adják bármikor, amikor a tanács egy nemzetközi megállapodást ír alá, hiszen önök a szabadság, a biztonság, a jogérvényesülése területén együtt döntési hatáskörrel rendelkeznek. Tehát a parlamentnek itt beleegyezését kell adnia ezekhez a megállapodásokhoz. Most pedig akkor nézzük azt a kérdést, ami önöket talán jobban foglalkoztatja, hogy gyakorlati szempontból ez pontosan mit jelent az aláírt megállapodások szempontjából, amelyek még nem léptek érvénybe. Azért tudjuk, hogy ezek a megállapodások nem léptek érvénybe, mert ha érvénybe léptek volna, akkor ilyen problémáról nem is kellene beszélnünk, de mivel már aláírták ezeket a megállapodásokat, ezért megpróbálunk olyan eljárás szerint eljárni, amely a 218-as cikknek megfelel. Természetesen nagyon fontos különbséget tenni az aláírás és az érvénybelépés között. Mindannyian tudjuk, hogy az aláírás maga az még nem kötelező érvényű. Ugyanis Ez csak egy megállapodás a szövegről, és az aláíró felek csak arra kötelezik magukat, hogy nem fogják megsérteni a szövegben szereplőket. Csak a szerződés esetében van arról szó, hogy az aláírás kötelező érvényű. És Ezután következik a ratifikáció, illetve a konklúzió, a megállapodás lezárása. Mi történik egészen pontosan az aláírt megállapodásoknál? Azt hiszem egyébként hét ilyen megállapodás van. Itt szükségesé válik, hogy a tanács kérvényezze az Európai Parlament beleegyezését. Kétség nem fér hozzá, hogy itt a beleegyezés a megfelelő eljárás, és azt várjuk a tanácstól, hogy küldjön nekünk egy levelet, és az Európai Parlament beleegyezését kérje ebben a levélben. Ez nem olyan elem egyébként, ami ez egy olyan elem, ami a tanácsnak egy kötelessége, jogi kötelessége, és a tanács nem teheti meg, hogy túlságosan sokáig húzza ezt, ugyanis jogi kötelessége a parlament beleegyezését kérvényezni, és természetesen a parlament pedig elvárja a tanástól, hogy ezt megtegye. Aztán két lehetőség van, amikor megkaptuk a tanácstól a levelet, amelyben kérik a parlament beleegyezését, vagy a parlament beleegyezését adja, tehát egyetért a megállapodással, ahogyan azt aláírták, abban a formában. Ebben az esetben a tanács lezárja a megállapodást, és a megállapodás érvénybe lép, illetve kötelező lesz az unió számára, vagy pedig, ha a parlament nem hajlandó beleegyezni a megállapodásba, akkor nem adja meg beleegyezését. A kérdés az, hogy Ebben az esetben a parlament vagy ez a szakbizottság felkérheti-e a bizottságot, hogy újra tárgyalja a megállapodást. A válaszom erre az, hogy nem, mert a megállapodást már aláírták. Tehát nincs arra lehetőség, hogy a bizottságonak azt mondjuk, hogy hát igen, aláírtátok a megállapodást, de ez ebben a formában nem tetszik nekünk, és tárgyaljátok újra. Dönthetünk tehát úgy, hogy egyetértünk, vagy nem értünk egyet a megállapodással. A megállapodást, hogyha nem fogadjuk el, akkor pedig nem fog érvénybe lépni, és egy teljesen új megállapodásról fog tárgyalást kezdeményezni a bizottság. Azonban itt különbséget kell tennünk, ugyanis már nem a tanács elnöksége a tárgyalófér, hanem a bizottság. És azt reméljük, azt várjuk, hogy a bizottság lesz az, amely javaslatot tesz a határozat tervezetről, ami arra vonatkozik, hogy lezárhatják a megállapodást. Aztán pedig a megállapodások átmeneti alkalmazása. Ezekre, ez ugye hét megállapodásra vonatkozik, hogyha a parlament nem adja be a nem adja beleegyezését akkor a 25-ös cikknek megfelelően a Bécsi Egyezményből, tehát hogyha egyik fél nem szeretné a megállapodást lezárni, akkor a rendelkezési kötelezvény az már nem érvényes. Mindazok az eljárások, amelyek a függőben lévő megállapodásokra vonatkoznak, ez a 24-es cikk 5-ös bekezdése, ezek most már nem léteznek, okafogyottá válnak, mert a jogalapot is megváltoztatták. Nem fogok most részletekbe bocsátkozni az Egyesült Királyság, Írország és Dánia helyzetéről. Itt a 21-es, 22-es jegyzőkönyvet kell alkalmazni. Elnök asszony, most két-három percet fordítanék arra, hogy elmondjam, hogyan képzelhetjük el az Európai Parlament szerepét a jövőben, most, hogy beleegyezéssel élhetünk. Ez egy drámai változás az önök szakbizottsága számára, szemben az INTA bizottsággal, ami, illetve hasonlóan az INTA bizottsághoz, amely korábbiakban csak konzultáció szereppel rendelkezett, most viszont beleegyezését adhatja. Ez más szakbizottságokra is vonatkozik, mint például a halászati. Úgyhogy jobban meg kell szerveznünk a munkánkat ezzel kapcsolatban. Először is elmondanám, hogy 218-as cikk második bekezdésében, ami a megállapodásokról szóló tárgyalásokra vonatkozik, itt a tanács állapítja meg a tárgyalási mandátumot, ez nem változott. A tárgyalási irányelv tervezet alapján, amit a bizottság javasolt. Abban a szakaszban a parlament még nem vállal szerepet, jelen pillanatban is ugyanez a helyzet, nem csak az önök számára, hanem mindenki számára. A tanács az egyetlen olyan intézmény, amely rendelkezik hatáskörrel arra, hogy megállapítsa a bizottság mandátumát tárgyalásra vonatkozóan. A szerződés következtében pedig gyakorlatban úgy látom, hogy semmi nem akadályozza meg a bizottságot arra, hogy alkalmazza a tárgyalási irányelv tervezetet a tanácsal vagy a parlamenttel szemben. A parlament beleegyezéssel élhet, ezért sokkal jobb, hogyha a bizottság tudja, melyek azok a pontok, ahol az Európai Parlament megállapodást szeretne kötni, illetve mely pontokat szeretné a megállapodásban látni. Úgyhogy fontos, hogy a bizottság, amikor a tárgyalás kezdeményez, sokkal jobb, hogy már az elején tudja, hogy a parlament vagy az adott szakbizottság egy konkrét pontban, vagy, egy, vagy több pontokban érdekelt-e, és ez nem pedig csak a tárgyalás végén derül ki a bizottságnak pedig a tárgyalási irányelv tervezeteket el kell küldenie a parlamentnek, és nem lehetetlen, hogy a parlament vagy az illetékes szakbizottságok előfeltételeket állapítsanak meg a beleegyezéshez. Ezt az INTA bizottság egyébként már csinálja a Leinen jelentéssel kapcsolatban, illetve megtette ezt már idén májusban. A Lisszaboni szerződés kihatásaira vonatkozott ez a jelentés és ez az előfeltétel pedig azt jelenti, hogy a bizottság szembesülhet azzal a helyzettel, hogy tulajdonképpen két mandátummal rendelkezik, egyet a tanácstól kap, egyet a parlamenttől, és természetesen el tudjuk ezt kerülni, hogyha a parlament és a tanács megállapodik. Az Európai Parlament szerepe a tárgyalások során. A szerződésben van egy új rendelkezés, ez a 218 per 10-es, ez pedig megállapítja, hogy a parlamentet az Európai Bizottság az eljárás bármely pontján teljes mértékben tájékoztatja a parlamentet. Ez azt jelenti, hogy akár már a tárgyalás a legelejétől, és természetesen a bizottságnak ezt végre kell hajtania ugyanis kereskedelmi témákban például ugyanez a kötelessége, hogy a parlamentet ugyanolyan szinten tájékoztatja, mint a tanácsot, az úgy 207-es bizottságban, amely a 133-as bizottságot helyettesíti. Ez azt jelenti, hogy a parlament szerepet vállal olyan szinten, hogy akár alá is áshatja a, a bizottság tárgyaló szerepét, de szerintem nem ez a cél. hanem az, hogy a parlament számára fontos előfeltételeket megállapítsuk. Ugyanakkor viszont a bizottság tárgyalási szerepét, tárgyalási pozícióját ne aknázzuk alá. hiszen a, a bizottságot erős tárgyaló szerepben kívánjuk látni. A bizottság azonban köteles tájékoztatni a parlamentet, az is egyértelmű egyébként, hogy gyakorlati intézkedésekre kell jutnunk annak érdekében, hogy például ha a parlament bizalmas információhoz jut, akkor azt ne tegyük közzé, ugyanis az a tárgyalások sikerességét aláshatja. Így módon pedig a bizalmasság kérdése különösen fontos ebben az esetben, Úgyhogy az önök bizottságának gondoskodni kell arról, hogyha a bizottság tárgyalásokat kezdeményez, akkor megbízhat a parlamentben, hogy a bizalmas információkat nyugodtan átadhatja a parlamentnek, ugyanis a parlament nem fogja azokat nyilvánosságra hozni. Vannak persze más kérdések is, amelyek az új keretrendszerre vonatkoznak az önök ágazatában, az önök tevékenységi körében. Az egyik az, hogyha kételjeik vannak egy megállapodás összeegyeztethetőségével szemben a szerződésekkel, akkor természetesen a bíróságot felkérhetik arra, hogy véleményt alkosson a szerződésekkel való összeegyeztethetőségről, és akár sürgős eljárást is kezdeményezhet, ha erre szükség van. Az utolsó pont, amivel szerettem volna foglalkozni, az általánosabb jellegű. Egyes ügynökségek, mint például az Europol, a Eurojust és a Frontex lehetőséget kap arra, hogy nemzetközi megállapodásokat kössenek. Nem mondom, hogy ez nem megfelelő eljárás, szerintem nyilván ez teljesen indokolt és szükséges is, de azt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően illetve az ezekkel az ügynökségekkel kapcsolatos döntések esetében a parlamentnek semmilyen szerepe nincsen, még csak nem is tájékoztatják. Miközben a tanácsnak pedig beleegyezését kell adnia, még mi, az Europolnak például, mielőtt nemzetközi megállapodásokba bocsátkozik az ügynökség. Szerintem ez ma már nem összeegyeztethető a Lisszaboni szerződéssel. Nem azt mondom, hogy nagyon gyorsan kellene eljárnunk ezzel kapcsolatban, de ez egy olyan probléma, amit szerettem volna felvetni. Teljesen egyértelmű, hogy az Europol a Eurojust számára új rendeletekre lesz szükség, és akkor meg lehetne oldani ezt a problémát hogy a parlament ugyanolyan helyzetbe kerüljön, mint a tanács. Jelen pillanatban nem ez a helyzet. Köszönöm szépen, elnök mhm. asszony. Köszönjük szépen. És azt is köszönöm, hogy ennyire világos volt ez a tájékoztatás, feljegyzés. Azt javasolnám, hogy tegyék fel a kérdéseiket, illetve mondják el hozzászólásaikat, azt követően pedig a tanácsot és a bizottságot megkérjük, hogy válaszoljon, majd pedig visszatérünk önhöz, és akkor reflektálhat a kérdésekre. Buszutil úr, ügyrendel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Talán tisztázzuk akkor az, hogy a SWIFT-tel kapcsolatos vitát is most folytatjuk ele, hiszen ez a következő napi rendi pontunkkal nagyon szorosan összefügg. Én viszont úgy értelmezem, hogy ezt 10 órára irányozták elő, úgyhogy hogy fogunk eljárni. A kérdések és a megjegyzések nagy része a mi részünkről úgy gondolom, hogy a konkrét példákkal állnak összefüggésben tehát a jogi értelmezés gyakorlati kérdéseivel a SWIFT-tel kapcsolatban. Mit tud erre vonatkozóan mondani elnök? Hát ha ma reggel megbízik abban, amit mondok, akkor a következőt javaslom. Az első körben az általános következtetéseket vegyük sorra, itt a szerződés életbelépésével kapcsolatban és aztán pedig talán a második körben azért tényleg várjunk tízig, és akkor majd a konkrét példákra is rátérünk. Úgyhogy Passzosz úr bevezetőjére reagálva kérdéseket, megjegyzéseket várok, meghallgatjuk a bizottságot, a tanácsot, és aztán, hogyha Jonathan Floor itt van, akkor tízkor pedig folytatjuk. Az első hozzászóló Elis Plessert. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, Tekintettel itt az utolsó megjegyzésére, az ügynökségre, ügynökségekre egyetértek önnel, hiszen még nincs minden elintézve itt a Lisszaboni szerződés tartalmával kapcsolatban. Mit várhatunk vajon? Lesz, lesz a rendeletnek felülvizsgálata? Hiszen ez egy nagyon lényeges kérdés, és ezt is én is hiányoltam, úgyhogy örülök, hogy erre kitért. Nem akarok a SWIFT megállapodás vagy a PNR megállapodás részleteibe bocsátkozni, hiszen ismerjük. De ha jól értelmezem, akkor hogyha a parlament nem adja a jóváhagyását, akkor a február 1 alkalmazási határidő gyakorlatilag nem tartható. Erre kérem szépen, hogy reagáljon, ezt erősítse meg. Köszönöm. Bronz úr. Yes, um, azon gondolkoztam, hogy esetleg ezt az előadást megkaphatjuk-e írásban. Elnök, ma délelőtt elküldtük önöknek e-mailben. Nagyszerű, akkor ezt ma reggel elvileg megkaptuk. A másik kérdésem pedig elhangzott, hogy ha egy megállapodást aláírnak, a tanács azt akkor le fogja zárni hogyha a parlament beleegyezését adja. Ha pedig a parlament nem adja beleegyezését, a kérdés, hogy a parlament felkérheti a tanácsot, hogy újra tárgyaljon, és úgy hiszem, hogy ez már nem elfogadható, hiszen a megállapodást aláírták. A naív kérdésem az az, hogy mi fog akkor történni. Most akkor csak függőben maradnak ezek a témák? Köszönöm. Én is úgy értelmeztem, hogy nem lesz új tárgyalás, de arra lehetőség van, hogy egy teljesen új alapokon folytatott tárgyalási fordulóra sor kerüljön. Tehát akkor gyakorlatilag egy új megállapodásra kerül sor. Mert ugye, hogyha újra tárgyalnák, akkor ugye azt alá söpönék elnök. Így van. Következő, Sarah Latford. Mikrofon nélkül sajnos nem halljuk thought I had. Um, I missed the first part of the presentation. So... Elnézést kérek, az elejét nem hallottam ennek a bevezetőnek, de úgy értelmeztem, hogy kívánatos lenne a parlament és a tanács részéről, hogyha találkozókat tartanának függetlenül attól, hogy most örülünk ennek a szedődésnek vagy nem, nem azt fogjuk mondani, hogy ezt változtassák meg egy-egy megállapodás vonatkozásában. A gyakorlati előnyét abból, hogy két különböző instrukció érkezett a bizottságtól, ez nyilván nem ildomos, éppen ezért egy megfelelő alap kellene, egy alapot jelentő ö, válaszra volna szükség, nem pedig egyfajta lebegtetésre. A mechanizmus arra vonatkozóan, hogy ez hogyan is kerül kialakításra, ez egyelőre hiányzik, úgy tűnik a szerződésből, tehát nekünk kellene lépni. Elnök, az eljárási szabályzat itt van éppen nálam, és erre vonatkozóan tartalmaz iránymutatásokat, de most erre nem mennék bele. Buszuti úr. Igen, szerettem volna megerősíteni gyakorlatilag azokat a kérdéseket, amelyek már elhangzottak a megállapodásokkal kapcsolatban, amelyek ugye a Nidzai és a Lisszaboni szerződés közötti időszakban köttettek olyan megállapodások esetében, amelyek már aláírásra kerültek, de még nem zárták le őket, én úgy értelmezem, hogy a parlamentnek az a kompetenciája, hogy vagy igent, vagy nemet mondjon, de semmiképpen nem tudja már befolyásolni a tárgyalásokat. Kérem szépen erre vonatkozóan adjanak még információt, erősítsék ezt meg. Álvaro úr, köszönöm szépen. Elnök asszony, rövid kérdésem van. Milyen többséggel kell szavazzon a parlament, egyszerű, minősített, vagy milyen többséggel? Más hozzászólás van-e? Akkor a saját kérdésemet is feltenném. Ez Passos úrnak a jogi szolgálattól és a bizottság, illetve a tanács felé is intézem, akiket majd megkérek arra, hogy reagáljanak. Először is ez inkább egy megjegyzés. Az ön felvetése, hogy a tanács informálisan, vagy hát önkéntes módon konzultáljon a parlamenttel a tárgyalási mandátumról. Ez egy nagyon kényes terület, hiszen itt gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy van egy előzetes megállapodás arra vonatkozóan, hogy mi legyen a keret. Inkább ugye az eljárási szabályzat 90-es cikkét kellene alkalmazni, és más szakbizottságos ezt meg is teszik, és tudják, hogy ilyen helyzetben mit kell lépni. A második dolog, és ezt inkább a tanács felé intézem, egy olyan megállapodás, amely még tárgyalás alatt van, mégpedig ö, zárt ajtók mögött, például a csalásról, és tudjuk, hogy számos záradékkal lesz ellátva, és, és tudjuk, hogy ezek mindig nagyon titkosak, bizalmasak. A termékhamisítással kapcsolatos rendelkezésre gondolok, például a laptopoknak a lefoglalása ugye előfordult. Azt kérdezném a tanácstól, hogy nem lenne esetleg eh, szükség arra, hogy a parlamentet is informálják, tájékoztassák a tanács, illetve a bizottság részéről ahhoz, hogy egy megállapodás eh, kialakulásra kerüljen. A 218-as cikk tizedik bekezdésére utalnék, amely szerint a parlamentet azonnal és teljes körülön tájékoztatni kellene. Aztán nagy érdeklődésre tart számot részemről is az Europol, az Eurojust és a Frontex kérdésköre a nemzetközi megállapodással kapcsolatban, hiszen a parlament ugye egyértelműen és egyhangon elutasította az Európollal kapcsolatos rendelkezést, és hogyha az adatvédelemre gondolok, illetve a bizalmas dokumentumokra, akkor ez különösen érdekes, hiszen az időszerűsége miatt nem kerülhető ki. Úgyhogy egyrészt a jogi szolgálathoz, illetve a tanácshoz és a bizottsághoz is intéztem ezeket a megjegyzéseket. Nem tudom, hogy a bizottságot ki képviseli. Látok ott egy kezet. Bianchi úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, lehetek nagyon rövid. Először is köszönöm Passos úrnak ezt a bevezetőt, nagyon érdekes volt, és nagyon fontos kérdéseket vetett fel. Az előttem szólók már kiemelték, hogy ez az új jóváhagyási eljárás azt tartalmaz, hogy a parlament mondhatja azt, hogy nem, még akkor is, amikor a tárgyalásokat már lezárták. Hát valószínűleg nem ez a leghatékonyabb módja az eljárásnak, és önök közül többen elmondták, hogy a porla parlament véleményét korábban kellene meghallgatni. Ez egy érdekes felvetés, és a tanács és a bizottság majd mérlegeli ezt. Nyilván kellene egy megállapodás arra vonatkozóan, hogy a parlamentet hogyan lehetne meghallgatni a tárgyalások alatt, de ez egy ez a mostani, ez egy kiindulási alap, és ahogyan elmondta ön is, az eljárási szabályzat hasonló helyzetekre, más területeken már létezik, amire lehet hivatkozni. Úgyhogy jelen állapotban ennyit tudok mondani. Azt gondolom, hogy ezek mindenképpen olyan kérdések, amelyeket, amelyekről tárgyalni kell intézményi szinten, annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy a parlament egy tárgyalás befejezte után gyakorlatilag a giótint alkalmazza, lecsapja ennek az egésznek az eredményét. Köszönjük, Bianchi úr! A tanács részéről ki kíván válaszolni? Parancsoljon öné a szó. Nagyon bátor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezeket a kérdéseket, mint a PNR és a SWIFT kérdéskört később fogjuk tárgyalni, és hát ezek azok a kérdések, amelyeket eh, én vagyok hivatott megválaszolni, úgyhogy most nem térek erre ki. Ami az akta megállapodásról folytatott eh, tárgyalásokat illeti, talán erre is majd később még eh, kitérhetnénk erre fogok majd válaszolni, de ehhez kapcsolódik az is, hogy osztom az önök véleményét, illetve a bizottság véleményét a tekintetben, hogy ezt az eljárást hogyan lehetne lefolytatni a 218-as cikk értelmében. Elnök, köszönöm szépen! Amennyiben más nem kér szót, akkor Passos úrnak adom meg a szót. De van, van mégis, Bronsz úr hát nem akarom itt dominálni a vitát, egy kérdésem lenne. A megállapodások bizalmasak, ha jól értettem önt. Nem lenne akkor nagy gond a parlament részéről, hogy mondjuk tudja a termékhamisítással kapcsolatos általános kontextust, erről tájékoztatást kap, majd pedig később megkapja a konkrét szöveget. Elnök, nagyon észszerű lenne ez a megközelítés. De akkor visszaadnám a jogi szolgálatnak a szót mindjárt. Persze, hát a tájékoztatás lényeges volna, ne legyen bizalmas ez az egész. Jelenleg ez így van, de ez inkább ilyen szokásjog, hogy úgy mondjam. Mennyi legyen ebből a tárgyalásból bizalmas? Legyen az egész tárgyalás? De úgy gondolom, hogy ez mondjuk már túlfeszíti ennek a vitának a határait. Buszutil úr. Ami a bizalmas mi voltát illeti ennek a történetnek, illetve a bizalmas dokumentumokat. A tárgyalások során fontos lenne, hogy tudjuk, hogy a jogi szolgálat is szóvá tegye ezt, és tájékoztasson bennünket arról, hogy egy tárgyalási folyamat részeként használt dokumentumok mennyiben legyenek bizalmasak, hiszen a parlament szerepe egyre nagyobb, és ezért hozzáférést kellene biztosítani számára. Hogyan kell kezelni ezeket a bizalmas dokumentumokat egyedül, vagy egy bizottságon belül, valamilyen zárt teremben, erre vonatkozóan várnék még tájékoztatást. Elnök, hát látom, hogy számos új kérdés vetődik fel, Pleset asszony. A bizottság úrtól már kérdeztem, ugye az ügynökségek szerepét a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatosan, és erre nem kaptam választ. Jó, akkor majd erre visszatérünk, és a bizottságtól megkérdezzük ezt, majd pedig Vasszosz adunk szót. Verzse képviselő is kért szót, parancsoljon. Oui, moi je voudrais revenir sur cette notion de, de confidentialité Köszönöm szépen. Én is a e, bizalmas kezelés kérdésére szeretnék egy kicsit e, kitérni. A Lisszaboni szerződés a parlamentnek több e, hatáskört, lehetőséget biztosít. És hogyha nem tévedek, ha jól tudom, akkor a parlament most ugyanazon a szinten áll, mint a tanács és a bizottság több területen is ezért a bizalmasság fogalmát már nem lehet alkalmazni, nem lehet használni a tárgyalások során, a parlamenttel folytatott tárgyalások során. Persze ilyen óvintézkedésekről beszélhetünk, ilyeneket lehet, hogy kell hozni. A SWIFT-tel kapcsolatban azonban itt a bizalmasság kérdését azért nem tudom, hogy hogy tudnánk felvetni, hiszen a SWIFT megállapodás például az interneten is meg lehet nézni. Talán minimális tiszteletet kell azért tanúsítani a parlament iránt most, amikor a Lisszaboni szerződés végre hatályba lépett. Igen, ez nagyon jó volt bele tekinteni a dokumentumba. A holland parlamentet arról tájékoztatták, hogy még folynak a tárgyalások a szívtel kapcsolatban. Másrészt pedig ugye a dokumentumok bizalmassága, titkossága az egy dolog, a hozzáférés pedig egy másik dolog, a State Watch oldalakon ezeket úgyis meg lehet tekinteni. Albrecht úr. Egy rövid megjegyzést ehhez. Napolitáne asszony is itt van, a, ugye az Egyesült Államok képviseletében vele tárgyaltunk. Ami pedig a SWIFT kapcsolatban az anyagok bizalmas kezelését illeti. Engem nagyon meglepett az, hogy a tanács azt vetette fel az amerikai félnek, hogy itt fontos a bizalmas kezelés, a titkosság, és az Európai Parlament ezért nem férhet hozzá az anyagokhoz. Szerintem itt mindenki a másik félre mutogat, és aztán amikor egy kicsit egyedül maradunk, a parlament egyszerűen nem jut hozzá, nem fér hozzá a dokumentumokhoz emiatt. Szerintem ezen a ponton nekünk azt kell mondanunk, hogy a parlament nem dönthet ilyen javaslatokról, ha egyszerűen nem ismerik a tartalmát. Ez egy jogalkotási javaslat, és legalábbis itt a parlamentben, ez a parlament felé ezeket publikussá kell tenni, ezeket az anyagokat. Hivatkozhatnánk a német alkotmányos megállapodásra. Ott is elhangzott az, hogy a parlamentnek, a, nem, a parlamentnek ellenőrizni kell azt, hogy mit tesz a tanács. Most akár nemzeti parlamentről, akár az Európai Parlamentről beszélünk, de valamelyik parlamentnek kell, hogy legyen ilyen joga. Holland és más parlamentektől is hallottuk, hogy igazából nem is tudták azt, hogy miről van szó, mi zajlik. Ugyanez a probléma megvan az aktával és a hamisítás elleni megállapodással, és sose tudjuk, miről van szó. Köszönöm. Itt ez a deal, ez az alkú az USA és az EU között, hogy kölcsönösen bizalmasan kezelik az anyagokat, azaz hogyha az EU intézményektől kér, eh, más EU intézmény kér, eh, valak, kérnek anyagot, akkor azt mondjuk, hogy nem, bocsánat, mert az USA-nak megígértük, hogy bizalmasan kezeljük, és fordítva. És összességében azt mondhatjuk, hogy azért az USA sokkal eh, jobban jár el a transzparencia kérdésében, mert sokszor az USA-tól kapunk mi olyan információt, amit a saját tanácsunktól, illetve a bizottságtól nem kaptunk meg. Azt hiszem, hogy most akkor, a, a tanács is úgy érzi, hogy az Európol és más ügynökségekkel kapcsolatos kérdése tud válaszolni, akkor Henis asszony kérésé, kérdésére kérem, hogy válaszoljon most. Köszönöm. Én tulajdonképpen ezt mondtam erről, amikor említettem, hogy vannak érdekes javaslatok. Teljesen egyetértek azzal, amit Passos úr mondott hogyha az ügynösek, ügynökségekkel kapcsolatos mandátumot általánosan felülvizsgáljuk, akkor ezt a kérdést nyilvánvalóan majd meg kell néznünk és rendezni kell. Az elnök azt, hogy mikrofonja nem volt bekapcsolva, és a bizottság képviselője, tehát a bizottság vizsgálja a javaslatot, és majd a tanács dönt az eljárásról. Még a tanácsban erről nem zajlott vita, ma még túl korán lenne, hogy bármit is mondjak arról, hogy mi a tanács álláspontja, vagy mi lesz a tanács álláspontja majd a jövőben erről a kérdésről. Köszönöm. Hogyha más égető kérdés nincs, akkor passzosz urat kérem, hogy zárja le ezt a vitát és válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Alapvetően négy eh, típusú kérdést eh, tettek fel. Az első a eh, rendelkezések alkalmazása, a második az aláírás után mi a parlament szerepe, a harmadik kérdés az, hogy a tanácssal legyen-e vagy ne legyen megállapodás a tárgyalások első szakaszában, és a negyedik kérdéskör tulajdonképpen a tartalmi, a kulcsfontosságú kérdés, a bizalmas kezelés kérdése. Ami az első kérdést illeti, tehát a rendelkezések alkalmazhatósága, Henis asszony tette fel ezt a kérdést, hogy mi történik ezzel. Most az a helyzet, tudjuk, hogy a legtöbb szerz, legtöbb megállapodásban vannak ilyen ideiglenes rendelkezések, hét olyan megállapodás van, amit aláírtak, de még nem léphetett hatályba. Például Ausztriában is van egy ilyen átmeneti állapot, azután a Svájccal és liechtenstein között megállapodás is ilyen. A Schengeni, aki végrehajtásának is van egy ilyen ideiglenes alkalmazása, átmeneti alkalmazása, és a SWIFT-nél is ez a helyzet. És persze a PNR az Egyesült Államokkal is ez a kategória. De nem minden megállapodás ilyen. Itt például az EU-Japán megállapodás technikai segítségnyújtás büntetőgyekben, annakban nincs ilyen, rendelke, ilyen átmeneti rendelkezés. Nos, ezeket a tagállamok az ilyen típusú megállapodásokat végrehajtják. Ez a az ideiglenes alkalmazás akkor ér véget, hogyha a parlament megadja a beleegyezését. Ha a parlament nem egyezik bele, nem adja a beleegyezését az aláírt megállapodáshoz, hát ebben az esetben be kell fejezni ezt az idegenes alkalmazhatóságot. Huzutil úr kérdésére válaszolva, mi a parlament szerepe akkor, amikor már aláírták a megállapodásokat, mit tehetünk? Azt hiszem, erre már válaszoltam. Véleményem szerint ezután már nem lehet tovább tárgyalni, hiszen aláírták a megállapodást harmadik országokkal, tehát van megállapodás egy szövegről, és ott tartok, hogy ilyenkor az egyetlen dolog, amit meg lehet tenni, hogy a parlament azt mondja, hogy igen vagy nem, tehát beleegyezését adja vagy nem. Ez egy politikai döntés, amit a parlamentnek kell meghoznia és hogy a bizottságbeli kolléga azt mondta, hogy hát ez egy giotin a parlament kezében. Persze, ez egy politikai dolog. A parlament itt élhet a jogaival, de úgy tudom, hogy azért rendszeresen nem fognak élni ezzel a fegyverrel, ez inkább a kivételes esetekben fordul elő, hogy egy aláírt megállapodásra nem bólint rá a parlament, nem adja a beleegyezését. Gondolkoztam azon, hogy talán szükség lenne jobb egyeztetési konstrukcióra a tanács és a parlament között. Lotford Báron is erre kérdezett rá, hogy hogyan lehetne megegyezni a parlamentnek. Nos, én jogász vagyok, és a 218-as bekezdés, 10-es cikk tizedik bekezdése teljesen világos, a tárgyalások megkezdésére a bizottság, tehát a bizottság megkapja a felhatalmazást a tanácstól a tárgyalások lefolytatására és megkötésére. De ez nem mond semmit arról, hogy a parlament beleegyezése után kell elfogadnia a tárgyalási mandátumot. Tehát jogilag ez csak a tanács hatásköre, azaz nem tudjuk módosítani a szerződést de a kérdés igazából az, hogy a gyakorlatban hezést érvényesíteni. És konkrétan, hogy hogyan lehet elkerülni olyan helyzeteket, amikor az eljárás végén a parlamentnek nem tetszik a tárgyalás eredménye, annyira nem tetszik, hogy nem tudja elfogadni a megállapodást. Ez szerintem már kezdettől fogva az ilyen helyzetet el kell kerülni. Ezért mondtam azt, hogy semmi nem akadályozza a bizottságot abban, hogy a e, tanács Tanács, ahogyan a 218. cikk 10. bekezdése elmondja, hogy a tárgyalási a mandátum tervezét átküldi a parlamentnek, tájékoztassa a parlamentet. És egy ilyen implicit megállapodás, megegyezés a parlament és a tanács között magáról a mandátumról, hát ez még nem maga a tárgyalás, ez csak a tárgyalások kerete, tehát hogy mi a felhatalmazás, a mandátum, mit kérünk a bizottságtól, hogy mit tárgyaljon ki, vagy milyen eredménnyel zárja le a tárgyalást. A, ez a beleegyezéses eljárás az együtt döntésnek a tükörképe tehát, hogyha itt most nincs bele egy együttdöntési eljárás a mandátum első szakaszában, az még nem jelenti azt, hogy a bizottság ne tájékoztathatná a parlamentet. És azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a bizottság világosan ismertetné, hogy mi a helyzet a parlamenttel kezdettől fogva. És így ő is tájékozhat arról, hogy melyek kérdések a legfontosabbak a parlament számára. Ahogyan említette elnök asszony, a jelenlegi keretek között is van egy olyan rendelkezés, a 19. bekezdés ez a kereteknek, ami nagyon messzire mutat, ugyanis ez azt mondja, hogy a bizottság átadja a parlamentnek a tárgyalási iránymutatások tervezetét, és ezzel már nagyjából anticipálja valamit, ami még most sincs benne a Lisszaboni szerződésben. A probléma csak az, hogy ezt a rendelkezést nem, nem hajtják végre, vagy nem úgy hajtják végre, hogy, hogy az a parlament tett kielégítené. Most én a, például a halászati bizottságnak is dolgozom, jogi tanácsadóként nagyon sok nemzetközi megállapodást kötnek, és ott is sok a panasz, hogy nem kapnak elég tájékoztatást a megállapodásról, pedig a parlament és a bizottság közötti keret megállapodás ezt tulajdonképpen előírná. És a szerződésben van egy világos rendelkezés, amit az előbb említettem, mi szerint az Európai parlamentet azonnal és teljes mértékben, ez egy nagyon erős szó, teljes mértékben kell tájékoztatni minden szakaszban, ez is egy nagyon kemény kitétel, tehát az eljárás minden szakaszában. A bizottság, tehát, tehát jogi kötelezettsége is, hogy minden szakaszban tájékoztassa a tárgyalásokról a parlamentet. És az utolsó kérdéssel fejezném be a bizalmas biztonság kérdésével, és tudatosan hagytam ezt a végére. Elnök asszony is felvetette ezt a transzparencia kontextusában, és azt hiszem, hogy itt valóban a külvilág felé ez a szakbizottságnak egy győzelme lehetne. Jó, a transzparencia fontos, nem mondanám, hogy ez nem érték az átláthatóság, de azért módot kell találni arra is, hogy ne aknázzuk alá a tárgyalások sikerét, a bizottság által lefolytatott, levezényelt tárgyalások sikerét. Mindenképpen kell valamilyen konstrukcióban megegyezni a bizottsággal, aminek az alapja a kölcsönös bizalom. A parlament tudja, ez több állásfoglalásból kiderült, például hogy elfogadja a parlament többször azt, hogy az adatok titkossága fontos, tehát ezt tudja ez a szakbizottság is. Csak kell valami olyan konstrukciót kitalálni, amelynek keretében a bizottság és a parlament kapcsolata a bizalomra épül, és a bizottság bizalmas adatokat és nagyon érzékeny kérdésekkel kapcsolatos bizalmas adatokat is átadhat a parlamentnek anélkül, anélkül hogy akkor félnie kellene, hogy hát ez, ez esetleg a, megnehezíti a következő lépést. A bizottságnak abban teljesen igaza van, hogy ugye van egy 14-es melléklete az eljárási szabályzatnak, melyben szó van arról, hogy hogyan lehet hozzáférni bizalmas információkhoz. És az is igaz, hogy vannak konkrét mód, van konkrét módja annak, hogy ezt ugye lehet alkalmazni. Például ugye különböző formái vannak a a titkos vagy bizalmas kezelésnek, ez a harmadik pont tartalmazza, hogy milyen fokozatok vannak a bizalmas dokumentumoknál. Ez lehet az alapja a az egyeztetésnek. Majd az új bizottsággal egy új keret megállapodásról kell tárgyalni, mindig ez a helyzet, hogyha új bizottság lép hivatalba, és szerintem ez egy olyan kérdés, amit újra meg kell nézni ez persze nem akadályozza meg az önök szakbizottságának az elnökét abban, hogy mondjuk informálisan megállapodjon a bizottság felelős tisztviselőjével. Megint csak egy példát hozhatnak az INTE, illetve a halászati szakbizottság együttműködéséből. Itt is volt egy levélváltás az illetékes bizottsággal, a Mendelssohn úr Esten asszony volt a, ugye a kereskedelmét felelős biztos és a halászati szakbizottság között tehát volt egy levélváltás, és a biztos elment ezekhez a szakbizottságokhoz, és zárt üléseken adott tájékoztatást ilyen bizalmas adatokról, vagy a biztos, vagy a főigazgató. Tehát, hogyha ilyen gyakorlati megjegyzésekről, konstrukcióról beszéltem, ilyesmire gondoltam. Köszönöm szépen, Passos úr. A bizalmassággal kapcsolatban egyetértek, hogy bizonyos szintű bizalmasságra szükség van, hogy a bizalmat biztosíthassuk az intézmények között, de az átláthatóságot is biztosítani kell annak érdekében, hogy elnyerjük a az állampolgárok bizalmát. Van egy utolsó kérdésem egyébként, úgy hiszem, hogy ez a következő vita szempontjából is fontos. A tanács, ahogyan ön is mondta feljegyzésében, a tanácsnak időben kell kérvényezni az Európai Parlament beleegyezését a nemzetközi megállapodásoknál. Mit jelent az, hogy időben? Mi lenne egy észszerű időtartam? Mert hát ez nem hivatalos határidő, és hogyha a PNR-t megnézzük, amelyet már két éve alkalmaznak, illetve két és fél éve átmenetileg alkalmaznak. Most akkor az átmeneti alkalmazás az időtlen időkig mehet? Ezt a kérdést egyébként egyfajta előjátékként használom a következő témához is, mert szeretnénk tudni, hogy az Európai Parlament mikor várhatja a tanács levelét, amikor kérvényezik beleegyezésünket, de először is a jogi háttérről kérdezem önt. Passzosz Köszönöm szépen, elnök asszony, különösen fontos kérdésnek tartom ezt. Ugyanis a tanácsnak most már lépnie kell ezen a területen, amikor azt mondom, hogy kellő időben ezeket a szavakat szándékosan használom, mert hogy nincsen semmiféle határidő a szerződésben előírva. De, ami teljesen egyértelmű, az az, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után a tanácsnak jogi kötelessége az Európai Parlament beleegyezését kérvényezni. Tehát ez egy jogi kötelesség, és hogyha van egy jogi kötelességünk, akkor annak meg kell felelni, és ezt érvényesíteni, alkalmazni kell. Ez azt jelenti, hogy ahogyan ön is mondta egyébként, van egy másik erőteljes érv is egyébként, vannak olyan megállapodások, amelyeket ideiglenesen alkalmaztak, de ezért, tehát a parlament nem várhat egy évet, hogy várja az Európai Tanács felkérését. Úgyhogy szerintem az, hogy kellő időben, az azt jelenti, hogy a lehető leghamarabb a tanácsnak kérvényeznie kell az Európai Parlament beleegyezését. Természetesen a bizottságnak a dolga, hogy előkészítse a határozat tervezetet, amely az új 218-as cikk szerinti megállapodás lezárást magában foglalja. Ezt mondhatom önöknek, ugyanis tudom, hogy ott az a probléma, hogy a bizottság a jelenlegi körülmények között eljárhat-e vagy sem, de a bizottság jelen pillanatban csak egy ügyvívő bizottság, hiszen most csak a folyóügyekkel foglalkozik a jelenlegi bizottság. A tárgyalások lezárultak, tehát a bizottságnak most az a dolga, hogy a határozatot előkészítse, de nem tudom, hogy most új politikai kezdeményezésről beszélhetünk-e, amit a jelenlegi körülmények között esetleg a bizottság nem tud elvégezni. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, szerintem ez különösen hasznos volt, tekintettel a következő vitánkra, és remélem, hogy itt tud maradni velünk, ugyanis kérdések merülhetnek fel a vita keretében. Szeretném üdvözölni régi jó ismerősünken Jonathan Fall urat a bizottságtól, és Hanigen urat a svéd elnökségtől. Azt hiszem, hogy arra kérném először is önöket, hogy mind a ketten egy rövid bevezetőt tartsanak. Elvileg csak a SWIFT ről fogunk most szólni, de a PNR megállapodásokra is vonatkoznak ugyanezek a feltételek, és ha az aktáról is szeretnének szólni, vissza ne fogják magukat, ugyanis úgy gondolom, hogy ugyanazok a szempontok vonatkoznak az aktára is, és menet közben pedig az utolsó témához kapcsolódó kérdésekre is válaszolhatnának, hogy mikor várható, hogy a tanács kéri az Európai Parlament beleegyezését a SWIFT-tel és a PNR-rel kapcsolatban. Először is Foll úrnak fogom megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, és mindenkinek boldog Lisszabont kívánok. Ez már a második nap a Lisszaboni szerződés alatt, úgyhogy még nem tudjuk az összes kérdésüket megválaszolni, de nagyon örülünk, hogy olyan kérdések ezek, amelyeket meg kell válaszolnunk, és a parlament, a bizottság, illetve a tanács együtt kell dolgozzon, hogy az új szerződés élettel töltse meg. Tehát természetesen az Európai Bizottság elkötelezett amellett, hogy szorosan együttműködjön a parlamenttel, annak érdekében, hogy együtt építsék a bel- és igazságügyi területen a szabadság, biztonság, igazságérvényesülésének területét, és nagyon jól tudjuk, hogy itt nagyon sok nemzetközi, illetve hazai tevékenység is folyik. Ez a második nap a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, természetesen ez különösen kényes időszak a bizottság számára, ugyanis a bizottság, ahogyan a parlamenti jogi szolgálata kiemelte, a parlament jelen pillanatban ügyvivő üzemmódban működik, és nagyon hamarosan fogják hallani, hogy ki az új, illetve meg, meg fogják hallgatni a két új biztos jelöltet a bel- és igazságügy területén, és nekünk, hivatalnokoknak is nagyon fontos feladatunk, hogy ne ítéljük meg előre, hogy az új bizottság mit fog tenni, hogy kik lesznek az új biztosok legalább néhány hétre, a biz, ezek a biztosok mit akarnak önöknek mondani, és hogy önök pedig mit hajlandóak ebből elfogadni. Tehát ezt akartam mondani, de természetesen nem vákumban üzemelünk, nem vagyunk naivak, vannak programok, amelyek folyamatban vannak, és természetesen legkésőbb néhány nap néhány nappal ezelőtt a bizottság, illetve a tanács nagyon fontos döntéseket hozott a nizai szerződés utolsó napjaiban, és ennek a következményei kihatnak a ma vitatott témára is. A bizottság ma délután fogja elfogadni az úgynevezett omnibus közleményt, ami részletesen tartalmazni fogja azokat az aktusokat, amelyek még függőben vannak, illetve függőben voltak hétfő estig, és megpróbáljuk elmagyarázni önöknek, a világnak, a tanácsnak, hogy a bizottság mit javasol tenni új javaslatok formájában, nem azonnal persze, de bizonyos időn belül, hogy felülvizsgálja vagy módosítsa azokat a javaslatokat, amelyek függőben voltak akkor, amikor még a nizai szerződés volt érvényben, illetve hogy is mondhatnám, amikor eltűnt. Úgyhogy ezt a parlamentnek továbbítani fogjuk, mégpedig a szokásos módon. A függőben lévő javaslatok nagy részét újak fogják felváltani, a lehető leghamarabb, és nagyon sajnálom, hogy ilyen szavakat kell használnom, amelyek nem segítenek különösebben, de egy jó okom van erre, ugyanis egyszerűen nem tudjuk, hogy az új bizottság mikor fog felállni, és hát ez önökön is múlik elég nagy részben. Úgyhogy egyszerűen nem tudjuk, hogy mikor fogunk ebből a függő helyzetből kilépni, mikor tud az új bizottság új szakbizot- eh, szakpolitikai döntéseket hozni. Reméljük, hogy ez a jövő év elején megtörténik. De ezzel együtt nagyon elfoglaltak vagyunk, szorgalmasan dolgozunk a bizottság szolgálataiban, szolgálati szinten pedig természetesen előkészítjük az ajánlásokat az új biztosok számára, akik saját területükön nagyon rövid időn belül például a büntető jogi eljárási jogokról, illetve emberkereskedelem elleni küzdelem, gyermekek kizsákmányolása területén új javaslatokkal fognak előállni. Ezek magas szintű prioritások, és egészen biztos vagyok abban, hogy ez így is marad az új bizottság idején. Úgyhogy ezt fogjuk tenni, és szólnék most néhány szót azzal a vitával kapcsolatban, amit az imént hallottam az elmúlt néhány percben, természetesen fogunk javaslatokat tenni a tanácsnak, hogy a tanács az önök beleegyezését kérje nemzetközi megállapodásoknál, és ezt gyakorlati szempontból a lehető leghamarabb fogjuk megtenni, tehát amikor hivatalosan létrejön az új bizottság. Nyilván ez nagyon sok gyakorlati szemponttól is függ, fordítástól és a többi, de nincs okunk késedelemre, mi is azt szeretnénk, hogyha ezeket a megállapodásokat alkalmazni lehetne teljes a parlament teljes demokratikus beleegyezésével, úgyhogy ezt meg fogjuk tenni, és elkezdtük a munkát ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy önök demokratikus hozzájárulásokat a jövő év elején lehetőleg hamarabb megtehessék. Jelen pillanatban nem tudok semmi konkrét dátumot megállapítani, de azt gondolhatják, hogy a bizottság nem kívánja ezeket a dolgokat késleltetni. A SWIFT megállapodás esetében ez csupán csak 9 hónapig fog tartani, úgyhogy a tanácshoz egy mandátum javaslattal fogunk visszatérni az új megállapodásról szóló tárgyalásra vonatkozóan, és a parlament pedig a Lisszaboni szerződés alapján a szokásos módon kap szerepet. A jogi szolgálat emlékeztetett a szerződés szavaira, természetesen itt egészen konkrétan a nemzetközi megállapodásokra, illetve tárgyalásokra gondolok. Remélem, hogy semmilyen probléma nem merül fel, együtt tudunk működni, és nagyon hamar lehetőségünk nyílik arra, hogy ennek az új világnak az irányát meghatározzuk. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Akkor most pedig Heniger urat a tanács részéről szeretném felkérni, hogy világosítson fel minket azzal kapcsolatban főként, hogy mikor várhatjuk, hogy a tanács elküldi nekünk a beleegyezésre vonatkozó kérést, illetve a az aktával kapcsolatos folyamatban lévő tárgyalásokról akár most rögtön is tájékoztathatna minket. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt képviselők! Először is szeretném elmondani, hogy ami a SWIFT dossziét illeti, nagyon érdekes anyag ez, és nagyra értékeltük az elnökség részéről a Libe Bizottsággal való szoros együttműködést. a tájékoztató jellegű találkozókon, ezzel a szakbizottsággal, és nagyon sok fontos témát, illetve kérdést hallhattunk önöktől a tárgyalásokkal kapcsolatban. Ezek a tárgyalások júliusban kezdődtek, és november 30-án hétfőn zárultak le az aláírás napján. Nagyon röviden tudok szólni, ugyanis nem szeretném elismételni azt, amit Jonathan Fowl a bizottság részéről mondott, ez a Lisszaboni szerződés első napja, úgyhogy talán kicsit korai még részletesen válaszolni azokra a kérdésekre, az, amelyek arra vonatkoznak, hogy mikor fog megtörténni, amit ön kérdezett. De azért tájékoztatnám arról, hogy az elnökségnek nem szándéka, az átmeneti megállapodás elküldését a parlamentnek késleltetni, de ennek a modalitásait még véglegesítenünk kell, de már jövő héten lesz egy vita a 36-os bizottságban azzal kapcsolatban, hogy a szöveget hogyan továbbítsuk önöknek. Szeretnék egyetérteni azzal, amit Jonathan Fall mondott, azonban egy kicsit óvatosabban nyilatkoznék arról, hogy pontosan milyen szerepek valósulnak meg a megállapodás parlamentnek történő továbbításakor, de azt hiszem, hogy az, hogy gyakorlati szempontból a lehető leghamarabb az teljesen helyén való megállapodás. Ön elnök asszony kérdezett engem az aktatárgyalásokról is, de már megválaszoltam az előző ponttal kapcsolatban, hogy nem vagyunk abban a helyzetben most, jelen pillanatban, legalábbis én nem vagyok abban a helyzetben, hogy részletesen szóljak az aktatárgyalásokról. Azonban az elnökség szeretne erre a témára visszatérni, és úgy tudom, hogy erre az egyik legjobb lehetőség december 7-e lenne, jövő héten. Úgyhogy itt akkor be is fejezném, és készen állok arra, hogy megválaszoljam kérdéseiket. Köszönöm szépen, hogy az elnök nagyon sokan jelentkeztek, de egy pontosítást szeretnék kérni. Ön azt mondta, hogy a tanács jövő héten fogja megvitatni, hogy hogyan kérvényezze a parlament beleegyezését ez a szűztre és a PNR-re is vonatkozik egyaránt. Igen, ez a SWIFT megállapodásra mindenképpen vonatkozik, és ebben az összefüggésben semmi nem fogja megakadályozni az embereket abban, hogy a PNR megállapodást is megvitassák, de ez alapvetően a SWIFT-re vonatkozik. De, mondja az elnök, gondolom, feltételezem, hogy a PNR-nél is ugyanezt teszik. hadd mondjam akkor úgy, hogy melegen ajánlom, hogy ezt tegyék. Először is Álvaro úrnak fogom megadni a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is, hogy meghallgathattuk a tanácsot, és azt is, hogy válaszol majd a kérdésekre. Dióhéban megkérdeznek bennünket, legalábbis úgy értelmeztük, tehát felkérnek arra, hogy jóvá hagyjuk, jóváhagyásunkat adjuk. De nem tudjuk még, hogy a, ez a felkérés a tanács vagy a bizottságtól érkezik. Ezek szerint akkor a tanácstól. Az sem teljesen világos számomra az ütemezés tekintetében, hogy itt mi fog történni. A 218 per 6-os bekezdés szerint a parlament és a tanács megállapodhat a jóváhagyás határidejében. Hát hogy ezt nem egészen ugyanúgy értékeljük mi ketten, de a tanács és a, illetve hát az érintett intézményeknek mindenképpen meg kell állapodniuk abban, hogy a dokumentumok átadásának mi legyen a határideje. Az is érdekelne engem, hogy amennyiben a parlament mondjuk visszautasítaná egy-egy ilyen megállapodást, akkor hogyan zajlanak majd az új tárgyalások? Együtt döntés? Égisze alatt? vagy mivel nemzetközi megállapodásról van szó, a bizottság mondjuk az USA-val, és akkor a parlamentet megint csak felkérik a jóváhagyásra? Mert ugye a halászati bizottsága szemben ugye mi nem ilyen sokszor kerülünk ilyen helyzetbe. Ami az akta kérdéskört illeti, itt egy kérdésem lenne. A jogi helyzet felmérésére volnék kíváncsi, nem bánom, akár a tanács, akár a bizottság is válaszolhat. Lehet, hogy csak plegykákról van szó, mert ugye az eredeti szöveget senki nem ismeri. De van egyfajta szándék, hogy ezt a ö, három csapás után, három próbálkozás után az ember kiesik a pixisből, ez életbe fog lépni, vagy pedig ki, ki törlik a szövegből. Tehát, hogyha például a közösségi joganyag ellen valaki vét, ezt megsérti, akkor ez milyen módon befolyásol bennünket, és milyen módon kerülnek a, a munkavállalók például problémákba elnök. Lehet, hogy nem mindenkinek láttam a kezét, viszont számos éppen most felsorolt kollega itt van a listámon. Van-e még valaki más, aki szeretne hozzászólni? Latford asszony, bronzúr. Jó. Akkor hagyj kérjem azt, hogy körülbelül három percre szorítkozzanak, és akkor tudjuk tartani az időt ma délelőtt. Zibelú asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony kezdeném egy olyan kérdéssel, amelyet Álvaro kollégám is megfogalmazott. Ugye azt hallottuk, hogy a parlament a tanácson keresztül kapja meg a tájékoztatást, illetve a felkérést a jóváhagyásra a SWIFT-tel kapcsolatban. Viszont a bizottság részéről úgy értelmeztem, hogy a bizottság tanácsolja ezt a tanácsnak. Tehát akkor a tanács úgymond saját kezdeményezésből is teheti ugyanezt, vagy pedig formálisan a bizottság utasítására van szükség hiszen akkor az a kérdés, hogy a régi, úgymond ügyvezető bizottság ezt még megteheti, vagy, vagy hogyan lesz ez, mert ugye szorít bennünket az idő. Ma reggel a vitában már érzékeltetve, és hogy utalás szintjén beszéltünk a SWIFT-ről, úgyhogy erre szeretnék még egyszer visszatérni tartalmilag. Aggájainkat fogalmaztuk meg, hogy a jelen eljárásban a parlament már csak igent vagy nemet mondhat sőt, ugye itt a giotin kivégzés is elhangzott. Úgy gondolom, hogy ez nem kívánatos lenne a parlament szerepe szempontjából, de úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet elkerülhettük volna, hiszen jó ideje tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés ebben a hónapban életbe lép. És ezért jó szándékból, és ezt nagyon aláhúznám, Ugye az összes grémium együttműködésével, jó szándékkal a parlamentet az utóbbi hónapokban is be lehetett volna vonni ebbe a kérdésbe sokkal intenzívebben. Sőt, ezt a megállapodást a Lisszaboni szerződés életbé lépése előtt néhány órával aláírni is elkerülhettük volna. Akkor a parlamentnek most lehetősége lenne arra, hogy ne csak igent vagy nemet mondjon, hanem részletesen lehetne kérdéseket feltenni, Ugye a titkos tárgyalások miatt a tájékoztatás eléggé szoványka volt, hogy úgy mondjam, nem volt eléggé eh, körültekintő, és sokkal jobb lett volna, ha ez másként történt volna, és bízom abban, hogy a jövőben az együttműködés más alapokra helyeződik, és másként fog működni. Enis asszony. Köszönöm szépen. Nem annyira az eljárás és a jóváhagyásra gondolok, hanem inkább a tartalomra a SWIFT megállapodással kapcsolatban. Kicsit felvilágosított Jonathan Fall. Próbálom megérteni az elvet, de ez olyan, mintha egy erdőben tévejegnék reciprocitás elvére gondolok itt az adat és a tájékoztatás átadásra. Kémbe akárhogy is hívjuk ezt az egész folyamatot, hogy mit kapunk cserébe, hogyha mi szolgáltatunk valamit. Mivel nincsen meg a saját európai TFTP-nk, azt gondolom, hogy ez az elvi reciprocitás gyakorlatilag nem is érvényesül. Ezt már a tanács több tagja is elmondta. És ezért egy kicsit hát bizonytalan vagyok ezzel az egész reciprocitással kapcsolatban, mert egyszerűen a kölcsönösség nem érvényesül. Aztán a kompetenciahatóság, Hát itt az állásfoglalásunkban, amit szeptemberben fogadtunk el, ugye beszéltünk erről, de nem tudom pontosan, hogy ez a hatóság, ez most tényleg milyen kompetenciákkal rendelkezik. Lehet, hogy nagyon naív vagy buta kérdés, de ez érdekelne. A megállapodás tervezetben az szerepel, hogy amennyiben nem azonosítható valamilyen technikai oknál fogva a, az átadás, akkor a kompetens, a megbízott illetékes hatóság az, aki az ügyben el kell, hogy járjon, és az adatokat nyilvánosságra kell, hogy bocsássa. Buzutil úr, köszönöm. Először is hagyd mondjam azt, hogy az elnökség egy mondatára reagáljak. A parlamenttel együttműködött, Hát az értékelés e tekintetben azért mindenképpen lépett és meghallgatta ugye ezt a vélemény, bár a múlt héten, november 26-án került sor egy olyan eseményre, amikor az elnökséget konkrétan felkérte, hogy ezt a kérdést a miniszter tanács ülésének napirendjére tűzze. Tudjuk mindannyian, hogy ez az új szerződés életbe fog lépni, és éppen ezért pozitív választ vártunk a tanácstól. Még ha csak abban is merül ez ki, hogy az új szerződéssel politikailag új helyzet adódik és az intézmények közötti lojalitás és együttműködés is más alapokra helyeződik. Buzek úr két nappal később erre a felkérésre azt a választ kap, gyakorlatilag elutasító választ kapott. Úgyhogy én szeretnék tisztán látni a tekintetben, hogy a tanács milyen vélemény képvisel. De ezt a kérdést magas szinten, magasabb szinten is kellene tárgyalni, nem csak itt a szakbizottságban, intézmény közi szinten, hiszen, mint ahogyan mondtam, a tanács aznap utasította el ezt a kérdést, amikor a szerződés életbe lépett. Gyakorlatilag egy pár órával azt megelőzően, hogy a szerződés életbe lépett tehát a tanács megint csak figyelmen kívül hagyja a parlamentet. Most pedig azt halljuk, hogy tessék, vagy megszoksz, vagy megszöksz. Akkor ez egy új ö, időszak, egy új éra? Nyilván, hogyha nem változik a helyzet, akkor a parlamentnek élnie kell azokkal a mandátumokkal, azokkal a hatáskörökkel, amelyet a szerződés biztosít számára. Ez tehát mindenképpen egy olyan kérdés, most a tartalomtól eltekintve, amely az megállapodással megszületett, amely már önmagában is nagyon fontos problémákat vet föl az intézményközi együttműködés tekintetében. Mindenképpen erre vonatkozóan tisztázni kell egyrészt, hogy hol tartunk, másrészt pedig a tartalmat illetően mindjárt a jogi szolgálathoz fordulnék, hiszen még itt vannak. A megállapodás tartalmát tekintve üdvözlöm azt, hogy a, egyáltalán figyelembe veszik a megállapodás tartalmában a parlament által kifejezésre juttatott aggályokat, amit ugye lefektettünk az állásfoglalásban, hiszen fontos tudni a mi pozíciónkat azt megelőzően, hogy igent vagy nemet fogunk mondani, és fontos azt is tudni, hogy az aggájainkat, a véleményünket ismerik, meghallgatják a másik oldalon. De mit történik akkor, hogyha azt mondjuk, hogy nem? Mi lesz ennek a következménye? az átmeneti alkalmazás, az átmeneti megállapodás alkalmazására való tekintettel, illetve a polgárok védelmét tekintve. Ez egy olyan kérdés, amely nagyon-nagyon érdekel, különösen egy olyan helyzetben, hogyha netán nemet kellene mondanunk egy megállapodásra. Hiszen ezután a a következő hasonló helyzetekre nézve is kvázi precedens értékű. Amennyiben tehát erre sor kerül, ez hogyan fogja például a SWIFT-et tekintve a polgárainkat befolyásolni, a polgáraink biztonságát befolyásolni? Amennyiben valamilyen megállapodásra nem kerül sor, legyen akár az egy átmeneti megoldás, akkor milyen védelmet tudunk biztosítani a polgáraink számára, főleg a SWIFT tekintetében. Elnök, akkor ön Buszutil úr, úr azt mondja, hogy ha mi vagyunk azok, akik a guillotint lecsapják, akkor ugye mi lesz a következő lépés, az elnökünkhöz fordulnak-e? Álvaro úr? Hát, hogy finoman fogalmazzak, Hát én, én nem örülök eh, annak, ahogyan ez az együttműködés eh, zajlik a parlament és a tanács között, főleg tekintettel a SWIFT-re, sőt, eh, nem tetszik az, ami hétfőn történt, a Europollal kapcsolatban sem, mert a parlament négy döntése, amit több mint 90%-kal fogadtunk el, semmiféle választ nem kapott. És akkor ugye sokszor az a válasz, hogy majd a Lisszabon utáni időszakban visszatérünk rá. Nem hiszem, hogy ez a módja annak, hogy az együttműködést kiteljesítsük. Ugye itt beszélünk a bizalomról, főleg, hogyha bizalmas dokumentumokról van szó, de hát a parlament ré... munkájában nem bíznak, nincs átláthatóság, akkor én sem bízhatok meg abban, amit a tanács tesz. Különös tekintettel az a megállapodásokra, amelyet például a bizottság tárgyal ki. Fontos, hogy a bizalomnak a felépítése, és kellene egy olyan eljárás, ahol ez kialakulhat. Tehát a parlamentnek megfelelő mandátumra van szüksége ehhez. Az aktát tekintve, az akta megállapodást tekintve, hát ez nem megint csak egy olyan példa, amely nem a demokráciát domborítja ki. Ugye most erről azért beszélünk, mert megtudtuk, hogy van valami akta megállapodás, jó, akkor beszéljünk róla. De hát ez nem nem a normális eljárás. A Lisszaboni szerződés szerint ugye teljes mértékben be kell vonni ezekbe az eljárásokba és tárgyalásokba a parlamentet. A SWIFT-re lefordítva ez azt jelenti, hogy van számos része ennek a megállapodásnak, mint például a függelékek, nem tudjuk pontosan, hogy mik a tartalma ezeknek, vagy egy SWIFT finn adat bázis, ezt sem ismerjük, ezek európai adatok, nagyobb pénzeszközökről, nem is tudom pontosan, de hát számos eleme van egy-egy ilyen megállapodásnak, amit nem ismerünk, és hát nyilván akkor a parlamentnek vissza is kell ezeket utasítania, mert ebben a formában nem lehet jóvá hagyni. Köszönöm, Bronz úr. Mikrofon nélkül egyenlőre Bronz úr sajnos. Elnézést, nem kapcsoltam be. Nem akarok visszamenni a vita legelejére, de azért szeretném meghallgatni a bizottság és az elnökség véleményét is erről a kérdésről. Hogy hogyan lehet a titkosság és a transzparencia dilemmáját megoldani? Ugye lehet, hogy túl naív vagyok, mint új képviselő, de azt hittem, hogy van egy kompromisszum, hogy miszerint szerint a tárgyalások menete az titkos, de a szöveget, szövegről tájékoztatni kell a parlamentet. Nyilvánvalóan vannak érzékeny pontok a tárgyalás során, és, de legalábbis arról tájékoztatni kell a parlamentet, hogy mi a tárgyalások tárgya. A másik dolog, elnök asszony, ön a jogi szolgálathoz fordult, és megkérdezte, hogy mi a helyzet az Egyesült Királyság, Dánia és a Cseh köztársaság derogációval, optaltjával, az alapjogi karta aluli kivételével. És a jogi szolgálat képviselő azt mondta, hogy erről most nem tud véleményt nyilvánítani. Talán a bizottság és a svéd elnökség képviselője azért tudnának erről nekünk valamit mondani. Köszönöm, Bronsz úr. Bezsér asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, ami talán egy ügyrendi felvetés. Ugye a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és többen ülünk itt a parlamentben, akik küzdöttek a Lisszaboni szerződés ellen. Szeretném azt tudni, hogy meddig kell meghallgatnunk ezt, hogy mi, micsoda nagy győzelem született itt, hiszen elég sok olyan képviselő van, aki elutasította ezt a szerződést. És ugyanez vonatkozik a közvéleményre is. Azt hiszem, hogy ez a nagy győzelem hirdetés, ez igazából nem helyén való. Én nem saját hazámra is gondolok, és azt hiszem, hogy talán nem kellene köztisztviselőknek nyilatkozni erről ilyen örvendezve és gratulálva, hanem ők fogják vissza magukat, és nem mondjanak semmit már elegünk van abból, amit itt tapasztalunk, és azt kérdezem, hogy meddig kell még hallgatnunk ezt a sok gratulációt és győzelmi újongást. Most rátérve a kérdésre, a Lisszaboni szerződés ugye erősíti a parlament hatásköreit. Ennek tulajdonképpen örülök. Ezt a részét soha nem elleneztem a Lisszaboni szerződésnek. De azt hiszem, hogy eh, az, ahogyan most eh, mennek a dolgok, haladnak a dolgok, az igazából nem eh, sok jóval kecsegtet minket a jövőre vonatkozóan. Én egy meggyőződéses demokrata vagyok, és meg vagyok győződve arról is, hogy ez a három fejű szörnyetek, hogyha így hívhatom az EU intézményeket, talán egyre demokratikusabbá válhatnának akkor, hogyha visszanyernénk a polgárainknak az európai intézményekbe vetett bizalmát. Miután ezt elmondtam, most a SWIFT-re térnék rá konkrétan. A fő ok annak, amiért a parlament azt hiszem egyhangulag aggájainak adott hangot, az hát az volt, hogy az emberek aggódnak, a polgárok aggájait próbáltuk megfogalmazni, mert úgy gondoltuk, hogy nem egyenlő ez a két fél, Európa, illetve az Amerikai Egyesült Államok. És azt hiszem, hogy nem értek egyet azzal, hogy egy európai TFTP megoldaná a helyzetet és megóvná az európaiakat. Az emberek alapjogait kell védenünk, és végezetül a, meg kell próbálnunk a szabadság jogok és a biztonság dilemmáját feloldani, és ezt a kettőt egyensúlyba hozni, ami ezzel a megállapodással eddig nem sikerült. Teljesen értétek azzal, amit Buzutil úr és Albrecht úr mondtak az előbb, amikor is kifejtették azt, hogy sajnálatosnak tartják a tanács múlt heti fellépését, tehát ami történt az Európollal, illetve a SZISZ megállapodással kapcsolatban, az nagyon sajnálatos elnézést kérek, hogy ezt a kifejezést használom, de a e, tanács e, e, tulajdonképpen itt az utolsó percben fogadott el valamit, ami hát elég szégyenletes. Most egyre inkább azt kérjük, kérdezzük, hogy mit rejtenek el előlünk, mit titkolnak előlünk, és megpróbálunk most már sokszor ilyen összeesküvés elméleteket kovácsolunk. Szerintem nem jó ez a megközelítés sem. Elnök, most azt hiszem, hogy a többségünk, hanem valamennyünk nevében mondom azt, hogy itt nincs szó győzelmi újongásokról, de aztán mindenki egyetért, hogy az előrelépés, a transzferencia, a demokrácia felé, a Lisszaboni szerződés hatályba lépése ezt elősegítette más érdemeiről is beszélhetünk, de azt hiszem ez a szakbizottság különösen az elmúlt hónapokban tanulja volt annak, hogy mennyire nagy mennyire szükséges volt tovább lépni egy magasabb szintre. Ezért valamennyien üdvözöljük ezt, ha ön nem is teszi ezt. Vossz úr. Köszönöm szépen. a másik európai intézmények képviselőire ránézve azt hiszem, hogy ők egyetlen újonganak hanem eh, látom az arcukon, hogy most eh, itt eh, sok mindent újra kell majd gondolnunk. Nem hiszem azt, hogy november 30-án nem tudták, hogy másnap hatályba lép a Lisszaboni szerződés. Ma nagyon örültem annak, hogy azt mondták, hogy azt legalább tudják, hogy ma már Lisszabon második napja van. Ugye nem a mi hibánk, hogy minket nem tájékoztattak időben arról, hogy most december 1-én, hát hirtelen, meglepő módon hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, Csehország is, Cseh elnök is aláírta, lezárult a ratifikáció, és akkor néhány órával ezt megelőzően a hatályban és megelőzően történt ez az aláírás. Ez teljesen máshogy kellett volna kezelni. Azt hiszem, hogy valóban tegnap óta megváltozott a helyzet. Lehet, hogy ez még nem jutott el mindenkinek az agyáig. Nem tudja, nem látja mindenki. De talán most az aktuális kérdések, amik minket is érintenek, a parlamentet is érintenek, annyira fontosak, hogy most azért a következő költségvetési fordulóban azért jó lenne, hogyha a tanács és a bizottság tisztán látná, hogy van még egy harmadik intézmény is. Az intézményközi megállapodásban is benne van a kölcsönös tájékoztatási kötelezettség az Európai Unióban zajló minden aktuális fejleményről. És függetlenül ezektől az érzelmi vagy intézményeket érintő kérdésektől, külön választanám a tartalmi kérdéseket. És szeretném biztosítani őket arról, hogy a döntésem, hogy igent vagy nemet mondok-e a megállapodásra, eh, Hát nem az intézményközi területen zajló eljárás módtól függ majd. Ez az eljárás, mint olyan egy dolog. De a kérdés az, hogy mi a következmény annak, hogyha elutasítjuk a megállapodást. És amennyire tudom, tulajdonképpen a polgárokat akkor egy olyan jogi helyzetbe hoznánk, ami rosszabb annál, mint hogyha a jelenlegi tartalommal, amit nem ismerünk annyira pontosan, tehát a jelenlegi tartalommal a megállapodás mégis élne és alkalmazásra kerülne. Hogy most aztán mi a jogi helyzet, különösen a polgárok vonatkozásában? Ez a kulcskérdés. És még egy további kérdés. Egy TFTP programot ki létre akarunk-e hozni itt Európában is? Vagy pedig a, az ebből nyert információk nem annyira fontosak, nem elég fontosak ahhoz, hogy mi is foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Másik kérdés, hogyan lehet biztosítani azt, hogy az USA hatóságai biztonságokkal kapcsolatos kérdésekben nyert információit mi hogyan kapjuk meg, hogyan dolgozzuk fel, hogy adott esetben ezekre az információkra tudjunk reagálni. Köszönöm, hosszúr. Azt hiszem, hogy ha a SWIFT megállapodást elutasítjuk, akkor nincs megállapodás, és nincs jogalapja az adatok átadásának sem. Ez ilyen egyszerű, tavári szúr. Köszönöm. Egy eljárási kérdéssel kezdeném, ami kapcsolódik azután egy tartalmi és egy politikai eh, aspektushoz is. Ez a kilenc hónapról eh, van szó, ugye hallottuk, hogy van ez a kilenc hónap, és úgy tűnik, hogy ez a legerősebb eh, érv a tanács és a bizottság részéről, hogy ez most egy átmeneti eh, alkalmazás, ami 9 hónapig tart. De mi történik eh, az ez alatt, a 9 hónap alatt összegyűjtött adatokkal? Ugyanis a megalapodásban az szerepel, hogy az adatokat 5 évig kell megőrizni, eh, kódolva, animizálva, és amennyiben a hatóságnak szükségük van, mondjuk egy terror támadás után az adatokra, akkor ezek megvannak. És a 9 hónap alatt összegyűjtött adatokat is 5 évig fogják megőrizni. Tehát itt azt kockáztatjuk, hogy az adataink, amiket egy olyan pontig gyűjtöttek, amikor mondjuk Sarah Palin lesz az USA elnöke, Ahogyan tudjuk, mindig könnyebb és olcsóbb az intézmények számára megőrizni az adatokat. Ez sokkal könnyebb, mint mint szelektálni vagy törölni. Úgyhogy minden adatot akkor ilyen egyszerű, ilyen egyszerűbb megőrizni. Az eljárási kérdés kapcsolódik, ahogy mondtam, egy tartalmi kérdéshez is. Mit tesznek a hatóságok ezekkel az adatokkal? az öt éves időtartam alatt. Itt a gyakorlati kérdés az, hogy ha a kilenc hónap alatt, vagy, vagy utána, akárhány évig érvényben marad a megállapodás, Ugye az intézményeknek már kialakult egy adott gyakorlata és ennek a gyakorlatnak az alapján egyszerűbb tovább őrizni az adatokat a 90 hónap után, mint törölni azokat. Meg kell találni egy új megállapodásnak a jogalapját, és újra kell tárgyalni majd az USA adminisztrációjával a már meglévő alapokon. Hogyha az átmeneti alkalmazás alapján kötünk majd egy új megállapodást, akkor talán több mindent kellene megváltoztatnunk, nem csak a, ami a megállapodás periférián. Ami engem igazán aggaszt az az, hogy nem hívták fel a figyelmünket, nem Lisszabon szellemiségében zajlott a tárgyalás, és ezért nem meglepő az, hogy most ugye a parlamentet, mint giotint tüntetik fel, és valóban nem csak gyakorlati, hanem eljárási és intézményi szempontból is betölthetjük ezt a e, giotin szerepet. Csanin beszélt a viszonosságról az Egyesült Államokkal. Nos, amikor az Egyesült Államokkal tárgyalunk egy megállapodásról, akkor megvan annak a kockázata, hogy ezt a kongresszus majd elutasítja. És ez mindenkinek ott van a fejében, amikor az USA-val tárgyalunk. Úgyhogy talán most jó, hogyha erre gondolunk Európa vonatkozásában is, hogy itt is lehet ilyen visszautasítás. Köszönöm szépen, jó lehet, a guillotínról beszélünk, hát legalább az EU-ban eltöröltük a halálbüntetést, ez biztos, hogy nagyon megnyugtató a tanács számára. Álvaro úr szeretne hozzászólni még egyszer, de már eleve késésben vagyunk. Még mondjuk nem olyan nagy baj, hát fontos vita ez, de kérem egy kérdést tegyen fel, ne nyilatkozatot tegyen. Jó, akkor ketyeg az óra, elfelejtkeztem erről az előbb, tehát amikor megkapjuk a dokumentumokat a beleegyezés szempontjából, egy teljes dokumentumot kapunk? Mert hát nyilván vannak titkos függelékek a SEPA-val kapcsolatban, a SWIFT-ről. Megkapjuk ezeket is egyébként, amelyek titkosak? Mert hát nyilván csak a teljes csomagról tudunk döntést hozni, nem pedig a csomag egy részéről. Cipolasszony. Ja, schön dank. Eine kurze vor... Köszönöm, csak rövid előzetes megjegyzés a kérdésemhez. Le kéne zárni parlamentként azt a vitát, hogy nem hogy, hogy hierarchizáljuk gyakorlatilag a jogokat, mert például, hogyha a polgárok biztonságát ugye a bizalmassággal szemben súlyozzuk, akkor ez problémás. Azért érek erre vissza, mert ugye, hogyha a parlament nemet mond, akkor nem tudom, a bizottság vagy a jogi szolgálat vizsgálta-e, hogy a terrorizmus elleni harc célját más megállapodások révén, például jogorvoslat és így tovább, továbbra is fennállnak, biztosítva vannak, még akkor is, hogyha mi mondjuk ezt nem ismerjük. Tehát vannak-e bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az USA által 8 éven folytatott eljárás valóban hatékony és szükséges. Köszönöm szépen kollégák, hogy ilyen sok kérdést és megjegyzést tettek. Nem tudom, hogy ki szeretne először válaszolni. A tanácselnökség képviselőjét kérném akkor. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Megint csak nagyon sok fontos kérdés hangzott el. Megpróbálok a lehető legtöbbre válaszolni. És bízom abban, hogy a bizottság is ki fogja pótolni mondani valómat, ahol esetleg elfeledkeztem valamiről. Először is azt szeretném elmondani, hogy úgy tűnik, és egyébként mi is így értelmeztük a, a jogi szolgálat által elmondottakat, nem lesz különbség a parlament befolyása esetében a, azzal kapcsolatban, hogy most november 30-án, vagy december 1-én, vagy máskor írták alá ezt a megállapodást minden esetben a parlamentnek beleegyezését kell adnia, igent vagy nemet mondhat. Ebben az összefüggésben a levél vagy levelek, amelyeket ki kell küldeni, itt most egészen konkrétan arra a levélre gondolok, amelyet Buzek elnök úr küldött miniszterelnökünknek, és az az a, arra vonatkozó válasz. Azt hiszem, hogy amit a jogi helyzetről mondtam, abban a levélben felvázoltuk a jogi helyzetet, és az elnökség szempontjából mi úgy értelmeztük, hogy a parlamentet semmilyen jogtól nem fosztottuk meg, ahogyan az egyébként elhangzott a Buzek levélben és persze a hosszú távú megállapodásnál is a parlamentnek beleegyezését kell adnia. Egyébként miniszterelnököm levele a parlament számára szintén tartalmazta, hogy milyen értékkel, milyen fontossággal jelentke, rendelkezik ez a program az EU oldaláról, és ez tükrözi az a tény is, hogy a mandátumot egyhangulag elfogadta a tanács, és a megállapodást is egyhangulag elfogadta. Ahogyan tudják, most pedig egy új döntéshozatali rendszer lépett érvénybe a Lisszabon szerint elnök, az egyhangulag abba beletartoznak azok a tagállamok is, amelyek tartózkodtak? Válasz, igen. Technikai szempontból igen, ez egyhangú szavazásnak tekinthető, technikai szempontból pedig igennel szavazhattak vagy tartózkodhattak. Ez az egyhangú döntés lényege. Ami a tartalmat illeti. Ez a megállapodás, a TFTP, ez már 2001 óta van érvényben, illetve van folyamatban. Talán ismétlem magam, a szakbizottság tagjai talán már erről tudnak, de ez a TFTP program 2001 óta folyik, Nincsen semmilyen változás az alkalmazási kör szempontjából ebben a megállapodásban, nem több adatról, nem más adatról van szó. Tudom például a SEPA adatok megemlítését, soha nem kértek ilyen adatot, soha nem küldtünk ilyen adatokat. Úgyhogy ebből a megállapodásból is kimaradt, és bízom benne, hogy bármilyen jövőbeli megállapodásból kimarad. Aztán a finn üzenetek tartoztak igazán ebbe az alkalmazási körbe. Én a banki tranzakciókban nem vagyok szakértő. Valaki említette itt a finn üzeneteket. Ez ennek az átmeneti megállapodásnak a, az alkalmazási körébe tartozik, de a jövőben is bele fog tartozni. Ami az adatvédelmet illeti, előrelépések történtek adatvédelmi szempontból, a biztosítékok szempontjából, jogorvoslati mechanizmusoknál, illetve a kölcsönösség elvénél. Talán a svéd elnökségnek jobban kellett volna tárgyalnia, hogy több védelemre törekedjünk, vagy több garanciára. De azért azt hiszem, hogy a korábbi helyzethez képest előrelépés történt. Ezért teljesen egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ez a megállapodás javítja a helyzetet. Az Európai Unió polgárai szempontjából, és mindig is ez volt a célunk. Ami pedig arra vonatkozott, hogy egy EU-TFTP-t hozzunk létre, ez nem sürgető a bizottság is elmondta, hogy jelen pillanatban ez még nincs folyamatban. Azonban, ahogyan a parlament is említette, a parlament részéről voltak olyan vélemények, hogy igenis szükség volna egy EU-TFTP-re, és talán a legköszönő elnökség szempontjából ez érdekes elképzelés lehet, de a bizottság és a parlament, a tanács együttműködve ezt tovább kell vizsgálja. ami a bizalmasságot illeti, illetve az egymás iránti bizalmat természetesen, és itt megint csak elmondom, elismétlem azt, ami már elhangzott, a bizalmas dokumentumokat megosztjuk a parlamenttel. És természetesen ez a bizalom kérdéséhez vezet vissza. Ami pedig az akta a dossziét illeti Álvaro úr is említette, hogy ez a szöveg, illetve hogy még senki nem látta ezt a szöveget, és ez aggasztja, már elmondtam, hogy én magam nem tudok válaszolni ezekre a kérdésekre ma. Ugyanis úgy tűnik, hogy az akta dossziéval kapcsolatos tárgyaló felek valószínűleg óvatosabbak vagy őszintébbek, nem tudom, de hát tudjuk, hogy nem szivárgott ki ez a dokumentum, a miénk viszont igen, Álvaro talán erről tud, ez nagyon sajnálatos, de megtörtént, úgyhogy erre nem is akarok több szót fecsérelni. Aztán Európollal kapcsolatos kérdés Albrecht úr tette fel, a Swiftről és az Európolról el, egyaránt. A tanács a végrehajtási határozatról döntött. Nagyon röviden akkor szólnék néhány szót az Európorról, ha megengedi az elnök asszony. Ezek a végrehajtási intézkedések, illetve döntések, ezeket a tanács elfogadta, és ez egy szükséges intézkedés volt annak érdekében, hogy megfelelően működjön az új Europol január 1 kezdve. Ezen elfogadott döntések nélkül nagyobb hiányosságokat lehetett volna tapasztalni az Európol működésében. Elnökségként mi ezt úgy értelmeztük, hogy nagyon világos volt a tanács részéről, a tanács tagállamai részéről, hogy az Európol annyira fontos ügynökség, és hogy ennek az ügynökségnek a működése szintén nagyon fontos, ezért döntöttünk úgy, hogy az ezzel kapcsolatos döntéseket meg kell hozni. Az Európol egy EU szerv, és így módon a parlament szerepe eltér attól, ami ma jelen pillanatban érvényes. Az Európolt egy egyezmény vezérli, különböző tagállami befolyással. A svéd elnökség úgy látja, hogy ez egy előrelépés a jövő szempontjából. Tudom, elnök asszony, hogy nem tudtam válaszolni valamennyi kérdésre, de bízom benne, hogy Jonathan kiegészíti majd az elmondottakat. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy az Európollal kapcsolatban is válaszolt kérdéseinkre. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy ezek nagyon fontos témák, és éppen ezért lenne annyira fontos a parlament szerepvállalása, illetve bevonása. Úgyhogy ez a jövőben most már megváltozik. Fól úr, parancsoljon bizottság részéről. Köszönöm szépen, talán még mielőtt megválaszolom a kérdéseket, egy kicsit történelmi áttekintést is adnék, mert talán néhányan elfogad, elfelejtettük, hogy honnan is indultunk. Ez a rendszer éveken át titkosan működött. Nem tudom, hogy mindenki tudott erről, teljes mértékben titkosan működött, semmiféle adatvédelem nem vonatkozott rá, illetve az USA pénzügyminisztériuma és a SWIFT közötti megállapodás irányította ezt, aztán pedig a belga miniszterelnök, miután a belga adatvédelmi hatóság panaszt tett, akkor kezd, fordult az Európai Bizottsághoz, hogy vizsgálják meg ezt a témát. Most pedig a tanács mandátumával, illetve a parlament szeptember 17-i állásfoglalásának megfelelően megállapodást kötöttünk, Nyilván nem tökéletes ez a megállapodás, ahogy az elnökség is megemlítette, és én magam is elismerem, hogy lehettek volna más eredményei ennek, de sikerült egy megállapodást kötnünk, amelyet szívesen terjesztünk-e parlament és a tanács elé beleegyezés szempontjából. A kérdés az, hogy egyáltalán volt-e valami, pozitívuma ennek az egésznek. Brüssier bíró úr részletesen a parlament elé tárta, hogy mi történt. Ha szeretnék, akkor egy zárt ülésen javasolhatom, hogy az önök hazájában az terrorizmus ellenes szakértőkkel beszéljenek ugyanis ők felelnek minden szempontból a biztonságunkért, a TFT által nyújtott nyomok szempontjából. Igen hasznos, igen működik, és ezért javasoltuk, hogy folytassuk. Soha nem rejtettük el e parlament elől, hogy év végéig megállapodásra van szükség ugyanis a SWIFT úgy döntött, hogy áthelyezi az adatokat. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépésével senki nem akarta kiábrándítani ezt a parlamentet. Önök az állásfoglalásokban világosra tették, hogy értik az álláspontunkat, és egy lisszabonizált megállapodás fog születni hamarosan, mégpedig három hónappal ö, rövidebb időszakra vonatkozik az új megállapodás, kilenc hónapra. Úgyhogy egy pillanatig ne gondolják azt, hogy bárki szándékosan vagy hanyag módon becsapta ezt a parlamentet, teljes átláthatóságban működtünk végig. A második pedig, hogy mi történik, hogyha önök nem adják meg a beleegyezésüket majd meglátjuk, de természetesen akkor a megállapodás nem lép érvénybe. Ki fogja ezt elszenvedni? Véleményem szerint a polgárok biztonsága fog csorbát szenvedni. Illetve az adatvédelem, mint olyan, mert gondolom az amerikaiak megtalálják annak a módját, hogy az európai polgárokról adatokat szerezzenek, és nem lesz semmiféle adatvédelem. Meddig fog ez tartani? Fogalmam nincs. Ugyanis reméljük, hogy hamarosan új megállapodás lép érvénybe, talán jobb megállapodás, jobb tárgyalókkal. Ez a bizottság felelősségi köre, de semmilyen módon nem akarom azt jelezni ezzel, hogy svéd elnökségnél jobban dolgozunk. Tehát új megállapodás lesz, remélhetőleg, a parlament beleegyezésével. De az elnökségnek igaza van, hogy most giotin vagy nem giotin, most megint csak nem akarom előítéletekkel illetni a folyamatokat, de hát a parlamentnek ez a szerepe a nemzetközi megállapodásoknál, hogy beleegyezést adjon, vagy sem. Ez egy kicsit ilyen digitális üzemmód, vagy igent, vagy nemet mondhatnak. Minden esetre valamilyen választ ad ad a parlament, és ez jelentős befolyást biztosít a parlament számára. Információt kapnak a folyamat során, és most pedig ezekkel a megállapodásokkal, ezekre a megállapodásokra a jövőben beleegyezést kell adniuk, ez pedig nagyon jelentős felelősségi kört biztosít a parlamentnek. Akkor, ami a kölcsönösséget, a reciprocitást illeti, TFTP nem működik a tagállamokban, és amennyire tudom, senki nem hajlandó komoly összegeket befektetni abba, hogy egy ilyen létrejöjjön. Az, hogy a bizottság javasolja-e egy EU-s TFTP létrehozását, hát nem tudom. Új bizottság jön létre, de én személy szerint azt gondolom, hogy nem valószínű nem hiszem, hogy a tanácsban, vagy itt a parlamentben túl messzire jutna ez a javaslat, mert borzalmasan drága, nehézkes, bonyolult rendszer. Úgyhogy talán egy ideig ingyen használhatjuk az amerikai rendszert, azt hiszem, hogy igen, de az önök hazájában a titkosszolgálatok kapnak információkat amerikai hatóságoktól, amelyek SWIFT adatokon alapulnak, ezek olyan nyomok, amelyek nagyon hasznosak, nagyon fontosak a terrorizmus elleni küzdelemben. Úgyhogy azt hiszem, itt a reciprocitás aszimmetrikus. Ugyanis a PNR rendszerünk nincsen, javasoltunk egyet, nem sikerült túl gyorsan előre haladni, de egyszerűen nem rendelkezünk ilyen rendszerrel, az amerikaiak rendelkeznek. És biztosítanak nekünk információkat, ami egy korlátozott reciprocitás, de azt hiszem, hogy megfelel annak a mandátumnak, amelyet a tanács adott nekünk. Kérdeztek arról az intézkedésről is, amely a BAK-ban adatbiztosítást, illetve a csoportos adatbiztosítást illeti. Először is meg kell érteni, hogy hogyan működik a rendszer. A SWIFT nem tudja a személyes adatokat az emberekről, akik bizonyos tranzakciók mögött meghúzódnak, és az első szakaszban az USA pénzügyminisztériuma sem tudja ezeket a TFTP-n belül. Ez az adatvédelmi rendszerek miatt van így, amelyeket biztosítottunk a megállapodásokkal. Mi történik? Az Egyesült Államok felszólít, hogy egyfajta információs blokkot továbbítsunk, és ez pedig csak egy bizonyos nyomozás keretén belül valósulhat meg, hogy az információ blokkba belemennek, és konkrét részleteket keresnek, amelyek akár személyes adatokat is tartalmazhatnak, de csak akkor, ha ezek az emberek egy bizonyos nyomozás tárgyát képezik. Ez egyfajta befagyasztott információs blokk, és azon a blokkon belül vannak egyes kis elemek, amelyeket felolvasztanak a kis mikrohullámos ütőjükben. Úgyhogy egyelőre csak számadatok mennek át, a személyes adatainkat nem fedik fel. Egy kicsit ironikus ez, de az adatvédelem miatt van az, hogy a rendszer így működik. Aztán feltárunk-e a parlament számára dokumentumokat a tárgyalások során? Igen. Megint csak pontosan ki kell dolgoznunk, hát nem is annyira az én feladatom ez, hanem ez egy intézményközi folyamat, meg kell határoznunk, hogy pontosan ez hogy fog történni, ezen még dolgoznunk kell, és amikor a beleegyezésüket akarjuk kérni, akkor természetesen mindent megadunk önöknek, amit kérnek tőlünk. Nézzük most azokat az adatokat, amelyek már ott vannak, abban az esetben, hogyha megállapodás esetleg kifut, vagy felfüggesztésre kerül, 214-es cikk szerint to be processed in accordance with this agreement. That includes... Az idézet szerint, tehát az adatvédelmi megállapítások, megfontolások is ide esnek, amelyek továbbra is alkalmazásra kerülnek, még akkor is, hogyha az idézet szerint mondjuk nem értenek egyet. Azaz az amerikai adminisztráció és itt sugnak mellettem, hogy az adattörlés is ide tartozik, tehát az alkalmazás körébe tartoznak. Zibler asszony kérdésére azt tudom mondani, hogy a polgári jogok és a biztonság között nincsen semmiféle súlyozás, a következő biztosok, akik ezért a felül, területért felelősek, természetesen néha beszélgetnek erről, hogy, hogy ezeket mérlegelik egymással szemben, de nem lehet az alapvető jogokat itt egyszerűen kidobni a mérlegből. A politikai követelményeknek kell megfelelni, megfelelő biztonságot garantálni, úgy, hogy az alapvető jogokat is tökéletesen tiszteletben tartsák hogyha jóvá hagynak, akkor lehet, hogy nem mindenben értenek velünk egyet, de a részünkről ez így van, és a tanács is egyetért azzal, hogy jól járunk el, hiszen összeegyeztethető az elveinkkel, amit éppen most álltam önök elé. Nyilván nagyon lényeges, hogy mindenkivel tárgyaljunk ezekről a kérdésekről, hatékonynak kell lennie ennek a rendszernek, mert hogyha nem így lenne, akkor nyilván egy nagyon sok és hosszú időt pocsékoltunk volna el, és politikai munkát is. Elnök, Buszutil úr kérdést tett föl a Belgiummal meghozott megállapodás tárgyában, aztán én is tettem fel egy kérdést, inkább a bizottság irányába azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament innentől kezdve kapja -e meg a tárgyalást, a tájékoztatást a tárgyalásokról, és hát nyilván, hogyha a SWIFT megállapodást elutasítanák, akkor ez nem azt jelenti, hogy az amerikaiak vagy más népek nem férnének hozzá adatokhoz, csak éppen más körülmények között zajlana az adatlehívás. Nem tudom, hogy Folur, vagy ki fog itt válaszolni. Az aktával kapcsolatban. Nincsenek részletes információim, de majd mindjárt megsugják itt nekem. It's not my DG, sorry. Ez nem az én főigazgatósám, elnézést kérek, de azt mondhatom, hogy a megállapodás lezárása után tökéletesen tájékoztatást fognak kapni, átfogó tájékoztatást, és a főtitkár úr elviszi magával a kérdés, és nyilván a kereskedelmi főigazgatóságtól megkapják utána a kimerítő választ. Elnézést kérek, nem készültem fel erre. Belgium. Beszéljek erről? Jó. Hát a helyzet illetve az illetékes hatóság, az egy, ez egy igazságszolgáltatási intézmény, egy bíróság, amely jogsegé kérelemre az USA-tól nyilván lépni fog a szokásos módon, egy megfelelő eljárás keretében. Óvatosnak kell kicsit lennünk, hiszen tudják önök is, hogy ugye Belgium azért különös hely, hiszen a, a Swiftet itt ide apportálták, hogy úgy mondjam, és azok, a tran, azok az adatok, amelyek tranzakciók részét képzik, azok ugye más uh, uh, országokat, tagállamokat érintenek mindenki tudja valószínűleg, hogy melyik országra gondolok, nem is kell megneveznem a tagállamot a nevén. Egy nagyon szép országról van szó. Vannak megállapodások, rendelkezések, amelyeket a két érintett fél alkudott ki, tárgyalt meg, azaz, hogyha egy belga bíróság tól kérdeznek, le, kérnek adatokat a kölcsönösségi megállapodás érdekében, akkor ezek felhasználhatóak. Ez a nevén nem nevezett tagállam, én elég jól ismerem, és Henis asszony is, úgy gondolom. A nemzeti parlamenti kérdéseket a nemzeti igazságügyi minisztereknek tették fel, tőlük várták a konkrét kérdéseket is. Ez az érintett miniszter teljesen elutasító választ adott, és úgy gondolja, és azt állítja, hogy az országnak semmi köze az egészhez. Nagy késésben vagyunk, ezért a jogi szolgálatot arra kérem, hogy nagyon röviden válaszoljon erre a sok-sok kérdésre, Passzus úr. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos. Um, úr kérdésére reagálva, hogy in medias részt folytassuk. Nem 30-án, november 30-án írták alá megállapodást, de hogyha így lett volna, akkor nyilván a parlamentet bevonhatták volna a tárgyalási folyamatba. Főleg miután ugye ez most már lezárásra került. Ha megengedi, egy kérdést emelnék ki. Nem egészen értettem uh, Jonathan Fall úr elmondásában, hogy uh, a swift kapcsolatban mi is fog történni, hiszen ezt november 30-án aláírták, és a sajtóban is sok minden volt olvasható erről. 2010. február 1 lép hatályba, és ez aztán október 1-én 2010-ben ki is fut, hatáját veszti. Ha csak azt a záradékot ugye nem alkalmazzuk, hogy a felfüggesztést hatályon kívül helyezzék. Illetve a hatályon kívül helyezést felfüggeszték elnézést. Folúr beszélt arról is, hogy a bizottság ajánlást készít elő februárban a következő megállapodásra, azaz a hosszú távú megállapodásra. Tehát nem tudom, hogy a jelenlegi helyzetben hol is tart ez az egész megállapodás, és hogy tudhatunk-e erről valamit. Uram! May, may I have just a few minutes? Még egy pár percet szeretnék kérni, hogy Jonathan Fallnak eh, segítsek a kérdések megválaszolásában. Ami az időt illeti, az idősíkot illeti, mindannyian tudjuk itt, hogy a Lisszaboni szerződést két évvel ezelőtt írták alá. Úgyhogy nem vagyok meglepve a bizottság, illetve bocsánat, a tanács részéről, hogy egyfajta nagyobb marzsot kívántak föntartani, hogy hogyan lehet majd a parlamentet bevonni, de volt elegendő idő, tehát nem csak jövő héten lehetne elkezdeni a munkát a 36-os cikk szerinti bizottsággal, hogy, hogy ezt az egyik modalitást kidolgozzák. De a swift kapcsolatban, ahogyan Passos kollega is elmondta itt, februárban fog életbe lépni. És jogi szempontból nincsen eh, semmi akadálya annak, hogy már most egy aláírt megállapodást, amit ugye november 30-án írtak alá, eljutassanak az Európai Parlamenthez. Úgyhogy ez egy kötelezettség, ez nem csak egy kérés, és nem csak a kölcsönös bizalom kérdése. A 218-as cikk szerint a parlament és a tanács szükséges esetben megállapodhatnak egy határidőben. Ezért úgy hiszem, és szeretnék is választ kapni erre, hogy nincs jogi akadálya annak, hogy már most, és nyilván a legjobb az lenne február 1 megelőzően, a parlament jóváhagyását kérő kérelmet megkapjuk. Nyilván a bizalmasság lényeges kérdés, hiszen nem csak egy keret megállapodásról van szó a, meg, a bizottsággal, hanem egy bilaterális intézmény közi megállapodásunk is van a tanácsal, ami a bizalmas, a top secret, nagyon szigorúan titkosított dokumentumokat, illetve azok kezelését illeti. Ezekre is rálátást kell biztosítani a parlamentnek. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a tisztázást. Szerettem volna ezzel befejezni, mert nagyon nagy késégbe, késésben vagyunk, van még egy pár dolog a napi rendünkön, de ez egy fontos vita, hiszen itt az átmeneti időszakban számos lényeges kérdés vetődik fel. Valóban a december első azért nem meglepetés szerűen érkezett el, és ezért várható lett volna, hogy előkészítsenek egy ilyen kérvény, kérést a jóváhagyásra. Különös tekintettel arra a jogi háttérre, amelyeket most hallottunk a jogi szolgálattól. Úgyhogy tudna-e beszélni erről, válaszolni erre nagyon röviden, hogy meg fogjuk kapni ezt a felkérést hozzá záros határidőn belül. Köszönöm szépen! Ahogyan már mondtam, és Jonathan Fall is egyetértett velem, ezt a kérdést minél hamarabb szeretnénk tető alá hozni, lehetőség szerint jövő héten a különböző modalitásokról lesz egy tárgyalási forduló, hogy hogyan juttatjuk el önökhöz ezt a felkérést, amelyel ugye, hogyha önök is megadják a jóváhagyást, akkor lezárjuk a tárgyalás folyamatát. Hamarosan szeretnénk ezt megtenni. Utolsó megjegyzés. Ugye már mondtam, hogy az elnökség kívánatosnak tartja, hogy teljes körülön tájékoztassa a szakbizottságot, mint szakbizottság, de az egyes tagok vonatkozásában is. Az ebéd meghívás, amelyeket eljutottunk önök felé, illetve a kollégák felé, ezt továbbra is fenntartjuk, és a svéd elnökség hátralévő részére tartjuk ezt. Elnök, azt gondolom, hogy írásban folytatjuk, mert nem nagyon tartom kielégítőnek ezt a fajta választ. Az informális információ, az informális tájékoztatás, mint a parlament tájékoztatása nem megfelelő. Szükség van minden egyes dokumentumra, a hozzáférést biztosítani kell, és ezt kérjük, amikor arra hivatkozunk, hogy információ, hogy tájékoztatás. Tehát ennek a szakbizottságnak az elnöksége írni fog a tanácsnak azzal, hogy kérjük a jóváhagyásra való felkérést. Fólúr? Először is szeretném, ha valamit megértenének úgy tűnik, hogy most minden a helyére állt, és mondjuk november 30-án éjfél előtt egy perccel kötöttük, vagy írtuk alá ezt a megállapodást. Hát utolsó másodpercig sem tudtuk, hogy megegyezünk-e az amerikaiakkal, mert nagyon nehéz volt a tárgyalás, és szerintem azt is tudják, egyáltalán nem volt biztos, hogy a tanácsban meg lesz a megegyezés, hogy elfogadja mindenki azt a szöveget, amelyet hétfőn tett töltünk le a tagállamok elé. De hát ezt nem tudhattuk, hogy hónapokkal előre, hogy mi fog történni. Másik dolog, igen, két dolgot meg fogunk tenni. Tehát a bizottság véleményünk szerint, nem tudom, hogy a tanács mit gondol erről, de mi meg vagyunk győződve arról, hogy a bizottságnak kell javasolni a tanácsnak azt, hogy kéri a tanács a ö, parlament hozzájárulását, és mi ezt fogjuk javasolni. Ezzel párhuzamosan minél elkezdjünk dolgozni az új megállapodáson, hiszen ez az első, most csak kilenc hónapig marad érvényben, abban a szerencsés esetben, hogyha önök megadják a hozzájárulásokat. Tehát itt párhuzamosan kell dolgoznunk, és ezt így is, fogjuk te, így is fogunk eljárni. Biztos vagyok abban, hogy a tanács pedig megadja önöknek az összes információt, amire szükségük van ahhoz, hogy mind a két külön eljárásban a feladatokat el tudják látni. Tehát egyrészt érkezik majd egy kérés a november 30-án aláírt megállapodásról, a beleegyezésüket kérve, másrészt pedig tájékoztatást kapnak, kap a parlament a tanácsban zajló eljárásról. Tehát először is az eljárás keretében a tanács majd felhatalmazást ad a bizottságnak, hogy tárgyaljon egy új megállapodásról. És teljes mért, teljes körűen, ahogyan a 218 per 10-ben benne van, minden szakaszban teljes körű tájékoztatást kap a parlament eh, arról, ami történik, és ez a nemzetközi megállapodások jellegéből adódik. Még egy utolsó választ kérünk Öntől, ugyanis én azt mondta, hogy majd a tanácsnak javasolják azt, hogy kéri a parlament beleegyezését. De eh, elhangzott egy kérdés, hogy eh, amíg ügyvezető a bizottság, addig ezt nem teheti meg, tehát január 1 előtt azért nem, nem történhet semmi. Erre nem tudok végleges választ adni, mert eh, ehhez jogi szakvéleményre van szükségünk, még a jogászainktól várjuk ezt a szakvéleményt, de nagyon határozott véleményünk lesz a jogászoknak arról, hogy ügyvezető minőségben mi az, amit megtehet a bizottság. Úgyhogy nem zárom ki ezt a lehetőséget, hogy azt fogják mondani a jogászok, hogy ezt már csak a következő, az új bizottság teheti meg, de nem tudom, mi lesz. Jó, hát akkor ez két hónapot fog jelenteni. Mindenképpen az Európai Parlament mindent megtesz annak érdekében, hogy meghozza a döntését a lehető leggyorsabban. Remélem, hogy a bizottság és a tanács is úgy érzik, hogy ez egy olyan ügy, ami már hónapok óta zajlik, és az előzményekre is gondolunk, még hosszabb a dolog, úgyhogy a jelenlegi bizottság jó lenne, hogyha ezt már tető alá hoznak. Köszönöm szépen, uraim, hogy itt voltak. Ön marad, még a következő napi rendi pont és akkor a Henningen úrnak köszönöm. Még két apróbb napirendi pontunk van, kedves kollégák. Úgy tudom, hogy Fól úr ismerteti ezt a két pontot. Igen. Tehát a 19. és a 20. napi rendi pontok maradtak hátra, és aki elhagyja a termet, azt kérem, hogy lehetőleg csendben tegye ezt meg. Kedves kollégák, akkor röviden foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Még egy tegnapi kérdésünkre is választott Fólúr a költségvetés, illetve 29-es cikk munkacsoport finanszírozása kapcsán hangzottak el kérdések és azután beszéljük meg azt, hogy a Lisszaboni szerződésnek milyen hatása lesz a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre, illetve a rendőrségi együttműködésre. Először az első pontról, tehát a 29. cikk munkacsoportot az adatvédelmi 95-ös irányelvvel hoztuk létre, és ennek alapján titkársági szolgáltatásokat nyújt a munkacsoport számára a bizottság, ezt örömmel biztosítjuk, de ennek a munkacsoportnak nincs költségvetése és nem a bizottság kell, hogy létrehozza ezt a költségvetést, ahogyan ezt a parlamentben önök nagyon jól tudják. Majd a következő néhány évben alaposan, alapos vitát kell folytatnunk az adatvédelmi jogszabályokról, felül kell vizsgálni ezeket, és remélem azt, hogy módosítani fogjuk, talán jelentős mértékben módosítani fogjuk a 95-ös irányelvet, ami elég régi, már elavult, és aktualizálni kell. Most, hogy a harmadik pillér nagyjából megszűnt, erre majd rátérek egy pár perc múlva, legalábbis el kell kezdenünk gondolkozni azon, hogy legyen, hozzunk létre egy koherens jogi instrumentumot, ami egy foglalkozik az adatvédelmi kérdések mindegyik területével, a belés igazságügyel és a gazdasági kérdésekkel is. Hogy a 29. cikk munkacsoport hogyan fog működni, erről is kell majd gondolkozni, de hát nekem azért nem kell elnézést kérnem, hogy nincs költségvetésük, nem egy konzultatív jellegű bizottságról van szó, nem az Európai Adatvédelmi biztost helyettesíti, megvan a szerepük, és a bizottság ennek a szerepnek a feladatnak az ellátását támogatja az adott mértékben, de azon túlmenően nem. A bevezető megjegyzéseimben korábban is már említettem, hogy ami még hétfő éjszakáig létezett harmadik pillérként, az egy adott jogalkotási testület, illetve jogalkotási folyamatnak a megléte volt és ami most a jogalkotási folyamatot illeti, meg kell néznünk, hogy milyen jogi eszköz eh, áll rendelkezésre, amit eh, egy eh, irányelve módosítani lehet. Hogyha megnézzük, hogy készülőben van-e jogszabály, hát azt látjuk, hogy nincs semmi. És ezért kell megfontolnunk azt, hogy akkor mit is javasoljunk, milyen új jogalkotásra tegyünk javaslatot, most jelenleget egy irányel van. A harmadik pillér, mint mondtam, nagyjából el fog tűnni, és ami tehát megmarad, a maradék rész az azért nagyon fontos lesz, ugyanis a extra hármas pillérnek fontos feladata van a szerződés alapján is, különösen Dánia, az Egyesült Királyság és Írország vonatkozásában, de, de nem csak az velük kapcsolatban, hiszen van itt ez a vészfék mechanizmus, ami másokra is vonatkozhat. Meg kell tehát határoznunk, hogy az igazságügyi és a rendőrségi együttműködés a bűnügyi területen mit akar és mit nem ugyanis a különbségtételnek nagyon komoly jogi következményei lesznek. Ma délután kiadjuk a közleményt az önök számára, az omnibus közleményt, ezzel már régóta dolgozunk a Lisszaboni szerződés hatályba lépése kapcsán, és majd konkrét javaslatokat is elő fogunk terjeszteni, amelyekkel harmadik pilléres jogszabályokat fogunk megfelelő időpontban módosítani, vagy felváltani másokkal. most nem tudok erről mit mondani, ez majd az új bizottság, az új biztosok döntése lesz, akiket önök majd meg kellő időben önök is meghallgatnak a meghallgatásokon, és akkor feltehetnek nekik majd ilyen kérdéseket is. Nagyon köszönöm. Kérdezem, hogy kívánnak-e a kollégák hozzászólni. Nem? Nagyon meggyőző volt, amit hallottunk. Most uh, itt a korábbi uh, lövések után jó az a kis csönd. A 29. cikk munkacsoportnak jutó támogatás kapcsán azért tegnap világossá vált, hogy akkor is, hogy csak ez tanácsadó csoport, vagy nem formálisan tanácsadó csoport, de fontos szerepet játszanak, különösen az új szerződés kapcsán, és szükséges a támogatásuk. Nem tudjuk megvárni azt, amíg meg lesz az egész adatvédelmi szabályozás csomag. De hát ön világosá tette, hogy nem a bizottság dönt a költségvetés ügyekben, ugye inkább a parlament, a bizottság csak egyfajta titkársági szolgáltatásokat nyújt ennek a munkacsoportnak, és azt javasolta, hogy majd a biztos jelős jelölteknek tegyék fel ezeket a kérdéseket. Ezek ilyen politikai kérdések, hogyan, de azért a bizottság is dönt, hogy hogyan szervezi meg a, ezeket a szolgáltatásokat, és valóban fel, meg fogjuk kérdezni a biztosoktól, hogy tervezik-e azt, hogy több támogatást adnak ennek a 29. cikk munkacsoportnak. Ezzel kollégák azt hiszem, hogy lezárhatjuk a mai ülésünket. Köszönöm ismételten Fól úrnak, hogy ennyi időt szánt ránk. Koordinátorok ülését délre terveztük és most ezt az ülést lezárom. Köszönöm.